Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Hölgyeim és Uraim, for coming. Hölgyeim és Uraim, köszönöm, hogy eljöttek ismét a délutáni ülésre. Szeretném megnyitni a szekció ülését. Amaz Kaznévet, excellenciát szeretném üdvözölni körünkben. A Jakonszer jelentése kapcsolatos meghallgatás EU-Kazaksztán partneri viszony kihívások címmel szerveztük ezt meg neves vendégek és szakértők részvételével. Éppen akkor, amikor az albizottság saját jelentést ír azon ajánlások tárgyában, amelyek a megerősített partneri és együttműködési megállapodásra vonatkozó tárgyalások való előkészület. Ezt október 11-én fogjuk megszavazni itt a szakbizottságban ezt a jelentést, novemberben pedig a jelentés, amelyben a tárgyalási felhatalmazást is magában foglalja, a plenáris elé kerül majd. Jól tudjuk, hogy ez a meghallgatás egy sor kihívással és lehetőséggel kell számot vessen az EU-kazaksztáni viszonyrendszerben. Lehetőségeket rejt magában ez a viszonyrendszer a befektetések tekintetében, hanem politikai, akadémiai, kulturális irányba is fejlődhetnek a dolgok, ezek is lehetőségek. A legutóbbi ülésünkön az emberi jogokat is megtárgyaltuk, illetve kifejeztük ezek feletti aggodalmunkat. Illetve a továbbban is fennálló problémákról is számot adtunk, a sajtószabadság és a demokratikus elvek ügyében. Ezt a jelentés is majd említi. Miatt megadom hozzászólóinknak a szót, szakértőinknek, illetve Bartolozzi úrnak, aki a Kazaksztánnal, Kirgizisztán és Üzbekisztánnal kapcsolatos delegációnk vezetője, illetve Türkmenisztánnal és Mongolisztánnal is oda tartozik, de jó ég, mekkora területe van. És ezeket kell tehát ez a delegáció összefoglalja. Megkiadom meg a szót, Bartolozzi úr parancsoljon. Vorrei prima, prima in particolar modo ringraziare l'onorevole. Köszönöm szépen, szeretném Brokunak megköszönni azt, hogy sor kerülhetett erre a nagyon fontos szemináriumra. Sajnálatos módon nem tudok itt maradni a meghallgatás végéig, mert az Envi Szakbizottságban kell szavaznom. De még így is nagyon örülök annak, hogy legalább részben részt vehetek ezen a rendkívül fontos ülésen. Azt hiszem, hogy nagyon gyümölcsölő ez az ülés, hiszen számos véleményt fogunk tudni meghallgatni Kazaksztánról. Nos, Kazaksztán fontos partnere az Európai Uniónak, politikai, gazdasági szempontból is fontos, és az elmúlt években nagyban fejlődtek kapcsolataink. Nagyon pozitív fejlődésről beszélhetünk. Fiatal országról van szó, a Szovjetunió utó, ád, utódállamáról, és amely óriás lépésekben változik és fejlődik az utóbbi években. A helyzet globális, globális mértékben, tehát általánosságban azt hiszem, hogy javult, de, és elmondhatjuk, hogy Kazasztánnak mindig egyre nagyobb szerepe van az Európai Unió kereskedelmi partnerei közül. Kazasztán gazdag nyersanyagban, így gyors gazdasági fejlődésnek indult Kazasztán a régióban vezető szerepe van. Azt hiszem, hogy Kazaksztán igazi csomópont lehet, tehát összekötheti Közép-Ázsiát az Európai Unióval. Nos, hogyha új partnerség és együttműködési megállapodást szeretnénk aláírni, akkor nagyon fontosak az ilyen állomások ebben a folyamatban de ne felejtjük el azt, hogy Kazasztánnak igen komoly történelmi és kulturális hagyományai vannak. Régre, régre nyúlnak vissza a kapcsolatok Európával. A, a kazakh nép nagyon sokat szenvedett az évszázadok során, és általában békés, nép, békés népnek bizonyultak, megpróbálta mindig elkerülni a fegyveres konfliktusokat. Ugyanakkor Kazasztánban számos probléma van, vannak olyan területek, ahol bizony fejlődni kell például a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása területén, ez nem könnyű feladat. Eddig születtek pozitív eredmények, de ezek nem elégségesek. Mostanáig a párbeszéden keresztül lehetővé vált, hogy bizonyos fejlődés történjen Kazaksztánban, és éppen ezért nem szabad felhagyni a próbálkozással. Meggyőződésem, hogy mindig is kiegyensúlyozott, koherens módon kell megközelíteni ezt a kérdést, objektívan, konkrétan kell viszonyulni a legfőbb kérdésekhez. Csupán a párbeszéden keresztül és a kölcsönös tiszteleten keresztül lehet eredményt elérni, hogyha mindig ellenvéleményünk van, azzal nem, érhe, nem lehetünk sikeresek. A demokratikus fejlődés és az emberi jogok tiszteletben tartása területére is igaz ez. A kazaksz néppel együtt szeretnénk elérni azt, hogy Kazasztánban megvalósuljon a teljes demokrácia, hogy az összes szabadságjogokkal élhessenek, és javuljanak a Kazasztánban élők javuljanak Kazasztánban élők életminősége, életszínvonala. Gazdasági, politikai és társadalmi változásokra van szükség, a kereskedelmi szálakat szorosabbra kell vonni, illetve a kutatást is fejleszteni kell. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy milyen értékeket kell védenünk, fontos, hogy ezt partnereink ugyan, ugyanúgy elismerjék, mint mi. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollega. Következnek a szakértők. Marlene Lowell az első, akit szeretnék felkérni, mint az EUCAM kutatóját, illetve a George Washington Egyetemen a közép foglalkozó tanszék vezetője kint van jelen. Köszönöm, hogy eljött, és örülök, hogy megosztja velünk szakértői gondolatait. Parancsoljon! Köszönöm, hogy meghívtak, és hogy megadják a szót. Első hozzászólóként én a magam részéről a demokratikus fejlődés és kormányzás közötti együtt, illetve a biztonság kérdések közötti összefüggéseket taglalnám a magam részéről. Szerintem Kazaksztánban sokszor szétválasztják a demokratikus kormányzás kérdését a biztonság kérdésétől, és a biztonság problematikáját az Afganisztánból átgyűrűző események fényében vizsgálják. Holott a kormányzás meg a biztonság az európai intézményeknél szorosan együtt egyben kezelt téma az emberi biztonság körében. A biztonsági helyzet kalasztában nyilvánvalóan romlik 2011 óta. Ez egy új tendencia abban az országban, amelyel foglalkoznunk kell, és akkor az a hatóságokkal is egyeztetnünk kell ebben. Több téma is ide sorolható, én hármat emeltem ki ezek közül. Az első a börtönökben, illetve a kazaksztáni fogotartottak vonatkozó helyzet romlása. Ez világszerte érzékeltő jelenség, nem csak Kazaksztánban. A börtönök tudnilik a bűnelkövetők és a radikális muszlim, muzulmánok gyűrtőhelyei, illetve itt regrutálják a tagjaikat a bűnszervezetek is, meg a szélsőséges csoportok is a börtönökben. Különösen a vidéki, kazak vidéki börtönökre jellemző ez, és súlyos aggály kell ez legyen. Különösen az ifjúkori, ifjúkorú ö, ö, fogvatartottakra igaz ez, egyre inkább bevonják a börtönökön keresztül a fiatalkorúakat, kormányellenes radikális szervezetekbe. Tehát van egy ilyen szerveződés a börtönökben. Fontos tehát, hogy a, a büntetés végrehajtásban dolgozó tisztviselőket és szakembereket képezzük, képezzék az európai intézményekkel együttműködve, annak érdekében, hogy ez a, a rossz kormányzás a büntető végrehajtásban ne okozzon biztonságromlást, általános biztonságromlást az egész országban. Hasonló mondható el a bíróságok rendszerről is, amely szintén elég rossz bőrben van. Továbbra is hiányzik a politikai akarat a kazak fél részéről, hogy javítsa a börtönök helyzetét, a büntetés végrehajtás helyzetét, illetve hogy fellépen a bíróságok rendszerében tapasztalható korrupció ellen. Ez is egy konkrétan biztonsági kérdés, amelyet meg kell vitassunk a kazak hatóságokkal is párbeszédet kell folytatnunk erről hatékony módon. A második biztonsági elem a rendvédelmi és biztonsági szervek működését érinti. Itt a nemzetközi szervezetek, különösen az európai intézmények kell, hogy szintén segítséget nyújtsanak. A rendvédelmi és biztonsági szervek Kazaksztában, csak úgy, mint közép többi államában rendkívül korruptak. Ez a korrupció vagy nemzetközi nyomásra állítható meg, vagy akkor, hogyha ezeket a szervezeteket kiemelik a, a, a, a, a, abból a piramis hálózatból, amelyben működnek. Itt meg kell azt, hogy ilyen szerepeket használnak fel versenytársak ö, kiütésére, úgymond egy gyakorlat tendenciája egyre láthatóban lett, 2011 óta kivált kép, amikor is különféle támadások vagy fegyveres összecsapások a bűnszervezetek és a rendvédelmi szervek közötti összecsapás inkább egyfajta versengésnek tűnt, üzleti érdekekért való versengés, semmint a rendvédelem klasszikus feladat ellátása. Sok esetben a rendőrség és a rendvédelmi szervek része az árnyékgazdaságnak, amelyet egyébként, amely ellen harcolmondanak hivatottak. Ezzel föltétlenül foglalkozni kell kazek partnereinkkel tárgyalva. Mind a két kérdés összefügg, tehát a, azzal is, hogy a rendvédelmi szervek részt vesznek az illegális bevándorlásban, emberi csempészetben, a kábítószer csempészetben, Kazaksztán igyekszik együttműködni a nemzetközi közösséggel, ezek ellen fellépve, ám látni kell, hogy a rendszeren belül a korrupció rendkívül elterjedt. Ehhez kapcsolódik, a, a biztonsági szervek működéséhez kapcsolódik egy kockázat, a, a magán ö, biztonsági szervezetek az őrzővédő vállalatok és vállalkozások térnyerése. Ez világszerte tapasztalható, nem csak Kazaksztánban, ám itt nagyon meg kell figyeljük a helyzet Kazaksztánban, mert ahogy mondottam, a bíróság rendszere gyenge és korrupt, a rendvédelmi szervek korruptak, így a, a magán bizt, özővédő vállalatoknál dolgozók, akik a magánvállalatok, illetve a közvagyon védelmét látják el, sok esetben maguk is volt katonatisztek, vagy volt rendőrtisztek, és sokszor kapcsolódnak magukhoz az üzlet tevékenységekhez is. Tehát én összeferhetetlenség, illetve a, a, a törvényen kívülállás, törvény felelülállás kultúrája érvényesül. Nem választodik szét mondjuk egy rendőrtiszt feladatköre, amikor rendőrként jár el, vagy amikor egy őrzővédő Kft. munkatársaként. Különösen egyes régiókra igaz ez, nyugat és dél Kazaksztánban. Utolsó gondolatom a kockázat elemzés és a felkészülés az ember a illetve természeti katasztrófák elhárítására. Kazaksztán keményen dolgozik e, e témán, ám még mindig messze van attól, hogy, hogy például az Oroszországhoz hasonló helyzet javulás álljon be, ahol egy külön minisztérium állt fel. hiszen a katasztrófáltása való felkészültség az a pont, ahol a társadalom és az állami közigazgatási struktúrák összeérnek, átfedésben vannak. Ezért fontos, hogy az, az kazak állami szervek hatékony módon tudjanak a napi biztonsággal kapcsolódó tevékenységet ellátni, például árvizek, tűz, kár esetén. Tehát nem csak arra van szükség, hogy Kazasztánban az állami szerveken belül keményebben harcoljanak a korrupció ellen, hanem a kazahatosoknak át kell értékelni a napi biztonság és a jólét szolgáltások nyújtását az állampolgároknak, és itt emberi erőforrásba kellene befektetniük. A elemzés, ami rendkívül fontos Közép-Ázsiában, szükségesé teszi a kazak fél részéről, meg az európai partnerek részéről is, hogy új módon fogalmazzák meg, mit jelent voltak éppen a hírszerző szolgálatok működése és feladata. És hogyan akarjuk a hírszerző szolgálatokat alkalmazni a társadalom javát szolgáló intézményekként. Ennek hatása van arra is, hogy Kazaksztán miképpen látja az új kommunikációs technológiák alkalmazásának lehetőségét a biztonsági szolgáltatások ellátása érdekében. Itt is külön vizsgálható a cyberbiztonság, a, a, az internetes hálózatok biztonsága, illetve az erről való közvita. Lezárandó tehát. Kazasztán szembe kell nézzen kihívásokkal, de ezek nem ö, kivételesek. A börtönökben az iszlám szélsőségesek toborzása, kockázat, elemzés, korrupció, ez ismeretes akár európai országokban is. Ám mindez abban a sajátságos térségben, ahol az ország fennáll, fontos, hogy a kazak hatóságokkal gondoljuk végig a demokratikus kormányzás fontosságát, a biztonság meghatározó és irányadó elemeként is. Ezért kell bevonni a kazak hatóságokat egy olyan párbeszédbe, ahol ráirányítjuk a figyelmet a gyenge kormányzás és a biztonság hiánya közötti korrelációra. Ez mind a két fél érdekében fontos téma, nagyon sok elemmel lehet javítani az együttműködést. Például a biztonság egyfajta humán orientáltabb meghatározásában, illetve annak megértésében, hogy jobb biztonság, jobb kormányzást és demokratikus a demokratikus szervek erősítését is jelenti. Köszönöm, hogy meghallgattak. Grazie, ringraziamo. Eh. Köszönöm. Köszönöm szépen Lorella asszonynak, Leruel asszonynak a hozzászólását, előadását. Most Jevgenyi Zoftis úr következik, aki emberi jogi és eh, jogállamisággal foglalkozó nemzetközi hivatal elnöke Kazaksztánban. Mr. Chairman, members of the committee, ladies and gentlemen, a few days ago... Köszönöm szépen néhány nappal ezelőtt a, az M, EU emberi biztosa megemlítette Kazasztánt Ferorország mellett, mint egy olyan országot, ahol nem veszik figyelembe az emberi jogokat. és a kínzástól sem riadnak vissza. Úgy gondolom, hogy ez is mutatja, milyen nehéz ez a helyzet, ahol demokráciát, emberi jogot és jogállamiságot kellene kifejleszteni. Annak érdekében, hogy röviden felvázoljam a témát, Kazasztánnal kapcsolatban szükség van arra, hogy megemlítsük a negatív trendeket. Az elmúlt 15 évben nem volt egy olyan választás az országban, amelyet az Európai Unió vagy a, az EBSZ megfigyelői elfogadtak volna megfelelő választásként. Az ellenzék igazából nincs képviselve a parlamentben. Az egyik legnagyobb politikai párt, az úgynevezett ága 60 ezer taggal nem tudott, nem tudta magát regisztráltatni a választásokra. Ez azt jelenti, hogy nem tudtak részt venni a politikai tevékenységekben. A hatóságok nem technikai folyamatként tekintik a regisztrációt, hanem egyfajta ellenőrzésként, amelyen az állampolgárokat ellenőrizhetik. Nincsen gyülekezési jök sem Kazasztánban, ami ugyancsak ellentétes az MSZ irányvonalai ma. A legnagyobb városokban egy-két helyet kerítenek el a demonstrációk számára. A politikai pártok, a civil szervezetek több mint 150 kérést nyújtottak be annak érdekében, hogy gyűléseket tartanak, amelyek megemlékeznek a a múltbéli áldozatokra, ezt is megtagadták. Annak ellenére tagadták meg ezeket, hogy ezek békés tüntetések lettek volna, és ezután néhány szervezőt perbe is fogtak. A legtöbb már azért letartóztatták a részvevőket, mielőtt még megtörtént volna a tüntetés. A televízióban, rádióban nincs lehetőség az ellenzéknek arra, hogy kritikával illetse, élesse a kormányt. Az interneten nem, ele, nem bizonyos oldalak, ezek blokkolva vannak. A független médiát, újságírókat pedig zaklatják. A, az új vallási törvényel még rosszabb lesz a vallási kisebbségek helyzete, a kínzás elterjedt. A, arra is rámutattak nemzetközi szervezetek, hogy nem teljesíti Kazasztán te, kötelezettségeit a kínzás, a kínzások megszüntetésével kapcsolatban. Kazasztán nem teljesítette nemzetközi kötelezettségeit és eh, annak eh, eh, megfelelően az Argos egyezményt betartsa. És ez év szeptemberének végén is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Rendszerszerűen megsértik az emberi jogokat, de én egy elemet szeretnék kiemlíteni, ez az ellenzék tagjai elleni pereket. Tegnap volt egy meghallgatás az Európai Parlamentben, Közép-Ázsiával kapcsolatban, ahol a kazahi nagykövetet is meghallgatták. Jó. El, elnézést kérek. Kicsit lassabban, mert az e tolmácsoknak nehezére esik ezt lefordítani. That the European Parliament has already figyelembe véve azt, hogy az Európai Parlament már elfogadott egy állásrólást ezzel kapcsolatban, illetve a politikai ellenzék elnyomásával, szeretném elmondani, hogy én hogyan láttam az eseményeket, és hogy milyen új fejlemények vannak. Bizonyára tudják, hogy éjségsztrájkban kezdtek Zsamozin városában a munkások. Ennek ellenére nem tárgyaltak a a munkásokkal, nem volt meg a megfelelő párbeszéd, több mint ezer e, munkavállalat vett ebben részt, ez egész idő alatt egy résztvevő sem bocsátkozott e, erőszakos cselekményekbe. A hatóságok arról döntöttek, hogy meg, megtiltják a békés tüntetést, és ennek, ennek következtében a békés tüntetésből erőszakossá vált a tüntetés. Tüzet nyitottak rájuk automata fegyverekből, és e-, ezt követően 50 ember halt meg. A hatóságok nem végeztek független átfogó vizsgálatot. voltak erre vonatkozó pedig kérések, nem hogy nemzeti től is, például az Európai Parlament részéről bűn tehát büntető eljárásokat fo, folytattak le 2012 folyamán a résztvevők ellen, némelyüket már el is ítélték. még mindig nem lehet tudni, hogy ki adta ki a parancsot arra, hogy erőszakot alkalmazzanak a tüntetők ellen. Szükséges hangsúlyozni azt, hogy azok a rendőrök, akiknek a cselekedete a tüntetők halálához vezetett, ugyan abba a börtönbe kerültek, mint a sztrájkolók. Jelenleg büntetési, büntetőeljárás eljárás folyik számos tüntető ellen, aki, akit az a vadolnak, hogy megsértett az alkotmányos rendet. Én a eljárást már a kezdetől fogva nyomon követem. Az ellenzéki párt soha nem volt erőszakos párt, bár nem mértékben ellenzi a jelenlegi rezsim, mert annak érdekében, hogy sikerüljön elérni a célokat, az ügyészek a szovjet múltból származó nyelvezetet alkalmazzák, és a nemzetközi szervezetek is utaltak már negatív e, módon ezekre a tevékenységekre. Szeretném elmondani, hogy ezen körülmények között és az előbb említettek miatt egyre inkább e, nő a politikai ellenzék, és hogyha bűnösnek találják őket, akkor mindenképpen gondban lesz minden független média. A tárgyalások fényében, ami az EU és a Kazasztán között történik a társulási szerződés miatt, arra kérem önöket, hogy emlékeztessék a kazaksztáni hatóságokat arra, hogy nem felelnek meg az emberi jogi E, e, előírásoknak, és mindenképpen egy teljes, független e, vizsgálatra van szükség. Át kell tekinteni minden egyes, felül kell vizsgálni minden egyes munkás, ez a tüntető, a büntető eljárását, és biztosítani kell azt, hogy megfelelő módon működhessen a független média és a politikai ellenzék. Grazie del suo contributo. Köszönöm az előadását. Most pedig Andrea Schmidt asszony következik, aki a Tudományos Politika eh, Alapítvány elnöke. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, örülök annak, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást. Kazaksztán nagyon fontos stratégia partnere az Európai Uniónak. Ennek három oka is van. Egyrészt az ország gazdasági profilja hivatta erre az országot. A globális kapitalizmus nagyon jó, kapitalizmusban nagyon jól integrálták magukat, aztán a NATO-ban való résztvételük, illetve a politikai stabilitása. Nazarbayev úr, elnök úr, már több mint 20 éve uralkodik az országban, gyakorlatilag korlátlan hatalma nem igazán van ellen, lábasa vagy ellenfele megfelelő, megbízható félnek bizonyul az európaiak számára, és így lehetővé teszi a Kazaksztánnal való együttműködést. Ugyanakkor a politikai liberalizáció, a demokratizálódás és az emberi jogi elvárások nem valósultak meg. Az Európai Unió ezt mindig is kiemelte Kazasztánnal való kapcsolatában. Kazasztán, mint stabil ország, Kazasztának, mint stabil országnak a képe eh, kezd megtörni, és hát ez kapcsolódik ahhoz, amit az előbb mondtam az emberi jogokról, demokráciáról. tavaly decemberben volt egy, volt egy nagyon komoly tüntet, volt egy tüntetés, ezt nagyon komolyan elfolytották, elég véres események voltak, aztán az ezzel kapcsolatos büntetőeljárás is kínzáshoz, kínzáshoz kapcsolódott, és a 98-as kínzás elleni jegyzőkövnek nem felelnek meg a különböző másként gondolkodók, ellenzékiek, értelmiségiek nem kritizálhatják nyíltan a kormányt. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa és mások is kérték, hogy a decemberi e- e- eseményeket vizsgálja ki egy független szerv. Ennek kéne megtörni. Jelenleg az ellenzéki vezető ellen egy büntetőeljárás folyik, ezt is ki kell, vizsgál, ezt is ki kell vizsgálni. A kazakh BTK-nak sem felel meg, ahogy ez a per folyik. Nem jogállamiságról van szó, hanem arról van szó, hogy, a, hogy felhasználják hatalmukat a hatalommal élők a kormányzáshoz. Azt láthatjuk ebből az legutóbbi esetből is, hogy azért úgy alakul mindig a politika Kazaksztánban, hogy megmaradjanak a hatalmon azok, akik hatalmon vannak, és az alulülövő kezdeményezéseket könyörtelenül elfolytják. A szalafista csoportok egyre inkább felütik a fejüket, és ezek egyfajta kihívást jelentenek a kazak államra. Kérdés, hogy megtartják-e így gazdasági illenjárásukat. Ezek az incidensek azt mutatják, hogy bizonyos társadalmi csoportok kezdenek elidegenedni az államtól. A független politikai aktivisták, illetve az ellenzék elnyomása az is, azt is jelzi, hogy egyre inkább elnyomó a hatalom, nagyon nehéz a jelenlegi aszimetriákat kiegyenlíteni, és nagyon nehéz a konfliktusmentes, viszonylag konfliktusmentes helyzetet megtartani. A stabilitás és Kazasztán együtt említése egyre kevésbé elfogadható az Európai Unió közép-ázsiai stratégiának immáron ötödik évét írjuk. A jelenlegi szakpolitikai eszközök nem alkalmasak arra, hogy a jelenlegi problémákra válaszoljon, vagy ezeket megoldja, sem Kazasztán esetében, sem a szomszédállamok esetében. Az EU megpróbálja elérni azt, hogy a közép-ázsiai országokban nyílt demokráciák legyenek, hogy az állami, az állami szektor is aktívabban részt vegyen, közelebb kerüljön a polgársághoz. A stabilitást szeretné viszont látni Közép-Ázsiában az Európai Unió. Ehhez hozzá kell tennem azt is, hogy az elnyomó hatalom hoz jut el az a technológiai transfer, amely más országokból érkezik. Nazarbayev elnök és mások egyre inkább monopolizálják a kazasztáni szellem és közteret. Ugyanakkor Kazasztánban is egyre decentralizálódik a decentralizálódnak a különböző gondolatok, egyre többféle vélemény üti fel a fejét, ezért nagyon nehéz az Európai Unió megfigyelőjének a hivatalos értelmezéseket figyelembe venni csak. Nos, mit jelent mindez a partnerség és együttműködési tárgyalásokra nézve? Az Európai Parlament 2012. márciusában létrehozott egy, vagy megfogalmazott egy állásfoglalást. Ennek nagyon fontos üzenete van Európa és Kazaksztán számára is. Ahogyha elmélyülne a gazdasági együttműködés, annak mindkét fél hasznát látna. De a tárgyalások során a politikai reformoktól függővé kell tenni a megállapodás megkötését, tehát hogy megvan-e a megfelelő politikai akarat a kazak oldalon, hogy a politikai értékeinket elismerje, és ezért tegyen is valamit. Nagyon fontos, hogy igazi értelme legyen az, az együttműködésnek. Lehet, hogy ez közhelyként hangzik, de hogyha nincsen igazi morális gerince ennek az együttműködésnek, akkor az, annak nincs túl sok értelme. Négy alapelvet kéne érvényesíteni tárgyalások során, ezt szeretném elmondani, a kevesebb lehet több is. Ahelyett, hogy az együttműködés minden potenciális terét lefednénk, a prioritásokat kéne fölállítani. Ehhez, és ez a második elv, az kéne, hogy elvi vita alakuljon el, alakuljon ki arról, hogy mit lehet elvárni Kazaksztántól. Kazaksztánnak nyilván jó, hogyha az együttműködés elmélyül, ezen komolyabban el kéne gondolkozni. Harmadik, a vitát nem technikai, szakmai, hanem politikai megállapodás, politikai szempontok alapján kell lefolytatni, és a, lefolytatni, és a negyedik dolog nem szándéknyilatkozatok, hanem látható, igazi lépések alapján lehet elbírálni, hogy mit tett a másik fél. Elnök, köszönöm szépen ezt az előadást. Most megadom a szót Tobias Bauman úrnak. Ő Oroszország kelet és délkelet Európával, Törökországgal és Közép-Ázsiával foglalkozik a német kereskedelmi és ipari kamarában. Yeah, thank you very much. I would like to give my presentation. Köszönöm szépen. Németül szeretnék beszélni, amennyiben ez lehetséges. Tehát, hogy valaki nem érti ezt a nyelvet, akkor kérem tegye fel a fejhallgatóját. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm először is a meghívást. A német gazdaság perspektíváit tartottam szem előtt, de amit elmondok, az általában vonatkozik az Európai Unióra is, akkor, hogyha azt kivetítjük erre a viszonyra, és Kazasztánra. Kazasztán az európai gazdaság és a német gazdaság számára is a legfontosabb partner Közép-Ázsiában. Ez nem volt mindig így. Közép-Ázsiában ez a legnagyobb ország. Itt voltak a legjobb, illetve nem ez a legnagyobb ország Közép-Ázsiában, hanem Üzbegisztán, tehát itt lettek volna a legjobb lehetőségek, viszont Kazasztán a viszonylagosan liberális gazdasági fejlődése miatt, illetve az olaj- és gázszektor következetes képítése miatt átvette ezt a szerepet, és a 90-es években beelőzte, megelőzte Üzbegisztánt, és így már a kereskedelem 90%-a eh, Közép-Ázsiával, tehát a korábbi eh, szovjet eh, köztessel közül Kazasztánnal folyik. Kazasztán egy nyersanyagon alapuló gazdasággal rendelkezik, 90%-ban a gáz, olaj, energia hordozók kitermeléséből élnek, amelyeket Németországba is exportálnak, bilaterális kereskedelmi kapcsolata van Németországnak az esztelen 25-30%-ban, viszont Németország nem a legnagyobb befektető ebben az országban, hanem Hollandia volt 40%-kal, Franciaország 7,20%-kal, utána pedig következik Kanada, illetve Németország 1,6%-kal, de még mindig nagyon fontos ez. Az egyik legdinamikusabb piac Kazaksztán, és a leginkább növekedés képes. A GDP Kazaksztánban évente növekszik 5-6 százalékkal a válság után. Az EU importja Kazasztánba 53 százalékkal növekedett, az export 15 százalékkal, a bilaterális kereskedelem az EU országok és Kazasztán között 29 milliárd euróra rúg. Németország számára 6,2 milliárdot jelent, ez itt a Németországból származó export Kazaksztánba gyorsabban növekszik, mint az import Kazasztánból. Az export 25%-kal eh, nőtt, és a eh, Kazasztánból származó import Németországban 16%-kal növekedett. Annak érdekében, hogy eh, bemutassam azt, hogy milyen fajta nagyságrendről van szó akkor, amikor 6,2%-os kereskedelmi mérlegről beszélünk Kazasztán és Németország között. Ezt össze lehet hasonlítani például Oroszországgal 75% a kereskedelem mértéke. Kazasztán, akár csak a régió többi országa nagy lemaradással rendelkezik, főként az infrastruktúra területén, a termelési folyamatok modernizációja területén, vagy a infrastruktúra, eh, a kommunális eh, ellátások modernizálása kapcsán, vagy az egészségügy kapcsán. Ez azt jelent a tekintetben Kazasztán, és ez vonatkozik minden országra, rendkívül ö, eh, érdekes Európa gazdaságai számára, amelyek ezt megfelelően ki is használják. Kazasztán, és Kazasztán egyre inkább likviditást nyer, illetve a modernizáció is beindul, és láthatjuk azt is, hogy a nyersanyag árak növekednek, viszont eléggé függ a nyersanyag áraktól, értékektől. A bilaterális kapcsolatok területén kazakh oldalról nagyon gyakran az árak, az olaj árak, gázár emelkedésében érdekeltek, nem feltétlenül a mennyiség növelésében. Azt is hallhattuk, hogy nem egészen átláthatóak a döntéshozatali mechanizmusok, a politika és a gazdaság nagymértékben összefonódott, nagyon nagy a bürokrácia és a korrupció is, gyenge a fejlődés a KKV-k tekintetében. A gazdaság mindkét részét monopóliumok uralják, vagy monopól struktúrák uralják, amelyek a magánszférából szerveződnek, de államilag ellenőrzik ezeket. Ezek többnyire tehát deficitet jelentenek. A fő célja a kazakoknak ettől a nyersanyag függőségtől minél távolabb kerülni. Mindig is azt mondják, hogy egy termelési helyi szeretnénk válni, attraktívvá, vonzóvá szeretnénk válni annak érdekében, hogy munkákat lehessen itt teremteni, és szeretnénk diversifikálni a gazdasági struktúránkat. Azonban Kazasztán sok területen e irányában nem eléggé vonzó még. A keretfeltételeknek olyannak... Mennyi időm van még? Már nincs időm több? Kérdezi a felszólaló. Már 6 perc volt. Még 4 perc, mondja az elnök. A tehát a keretfeltételek nem megfelelő, viszont nem igazán értik ezt a kazah partnerek. Három dolgot szeretném még elmondani, nyers anyagpartnerség, ezt írta alá a német szövetség kormány Kazasztánnal. Annak érdekében jobban hozzáférjünk a nyersanyaghoz, a banki válság is ugyancsak egy ilyen címszó lehet itt, és ezen kívül a Vám Unió, amely ugyancsak kihat, illetve a jövőbeli VTO eh, csatlakozás. Köszönjük az előadást. Jáv Vinen úr következik, aki az étukban ja. um, vezető pozícióval rendelkezik főigazgató helyettes. Köszönöm szépen, elnök úr! Amikor Nazarbayev úr, Kazaksztán elnöke közétette elgondolását Kazasztán szociális modernizációról szóló eh, elképzeléséről 20 lépésben modern társadalomig, kérdés merült fel bennünk, milyen irányba indulnának ezek, mi indulna ez a 20 lépés? Két szakszervezeti csoportulás van Kazaksztánban, mindegyik az ITUC tagja is. Az FPRK a legnagyobb szakszervezet, 2,7 millió tagja van, regionális és ágazati felépítésére rendelkezik. Ők a kazaksztáni dolgozók 37%-át tudják tagjaik között. A második legnagyobb szakszervezet, valamivel kisebb, de ugyanazban a régióban tevékenykedik. Nos, a szakszervezetek nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, hiszen a kormány és egy fix bérrendszer szabályozza a helyzetet, kevésbé rugalmas a helyzet, és a jogszabályok sem túl rugalmasak. Nem igazán van olyan tapasztalata a szakszervezeteknek, hogy milyen milyen milyenek az igazi háromoldalú tárgyalások, hogyan lehet egyelő félként kezelni a tárgyalópartnert nem tudják megvédeni a munkavállalók jogait a szakszervezetek. A nyolc legfontosabb ILO konvenciót aláírta és ratifikálta Kazaksztán, a társulás, illetve a illetve az ágazati alkuról szóló szabályokat, de szóló szabályokat, de ezeket sajnos nem tudják alkalmazni. Nem tudjuk pontosan, hogy hányan, 12-en vagy 16-an, de életüket vesztették egy összetűzésen a kormány képviselőivel. Nos, nem tartják tiszteletben a szociális partnereiket nincsenek megfelelő méltányos tárgyalások, és a joga, jogszabályok is nagyon restriktívek. Gondot jelent az is, hogy ebben a konfliktusban az összes partner tapasztalat nélküli, a szakszervezetek nincs tapasztalatuk, nem feltétlenül jól képzettek, és egy ilyen ellenséges környezetben félnek fellépni, amikor bárki visszaérhet hatalmával. A munkaadók rendkívül agresszívek, nem hajlandók elismerni az alapjogokat, sem jogszabályokat. A beruházók viszont a háttérben maradnak. A hatóságok attól félnek, hogy egyfajta arab tavasz alakulna ki Kazaksztánban is, és éppen ezért kivételes kegyetlenséggel lépnek fel. A 2011-es eseményeket egy jelentés is tárgyalja. A Human Rights Watch írt erről egy dokumentumot, ezt mi is támogatjuk. Nos, Sajnálatos módon sajnálatos módon nem sikerült egységbe kovácsolni a szakszervezeti mozgalmakat, leginkább az ellenzék jeleskedik ebben a folyamatban. A szakszervezetek rádöbbentek arra, hogy az ITUC segítségére, illetve az ILO segítségére van szükségük, hogy javítsák a helyzetet, illetve hogy ne belügyként és ne elszigetelt kérdésként kezeljék ezt az ügyet. Az ILO szak, az ILO-ban a szakértők úgy véltük, véltük, hogy a munkaügyi szabályok rugalmatlansága a sztrájkjogot nem teszik lehetővé, tehát kazaksztáni szempontból a sztrájk mint olyan nem legális, nem volt ilyen Kazaksztán független, függetlensége óta eltelt 20 évben. Az ILO szakértők több ízben kérték arra, a kazasztáni kormányt, hogy a munkajogi törvényeket változtassák meg. Végül a szakszervezetekről, a munkajogról, illetve a bér jogszabályokról szóló módosításról került szó a kormányban. Meg is születtek az első, vált, az első változatok, az első jogszabálytervezetek, de nem túl jó a helyzet, hiszen még szigorúbb szabályok érvényesülnek itt, például a szakszervezetek létrehozásával, működésével kapcsolatban, illetve az illegális sztrájkolással kapcsolatban is sokkal szigorúbb szankciókat vezetnének be. Nos, a kazakh hagyomány szerint a jogot tiszteletben kell tartani. A hatóságok egyre inkább beavatkoznak a szakszervezeti kérdésekbe. Ezt láthattuk a 2011 végi események, tragikus események során is. Abban reménykedhetünk, hogy a reform folyamat a szakszervezeti mozgalmon belül Kazaksztánban végre elindult. Az ILO és az ETUC workshopokat indítottak el, tehát munka folyik szakszervezeti vezetők nek milyen jogaik vannak, mi a helyzet munkajogi kérdésekben, hogyan lehet konfliktusokat megoldani, és sokkal jobban odafigyelnek erre, mint a múltban, de talán már kicsit késő. A kazak szakszervezeti mozgalom nemzetközi elismerése, illetve a gondok oda vezettek, hogy többször megfigyelők érkeztek ide, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy igazi független szervezet legyen a szakszervezeti mozgalom Kazasztánban, ne kiszolgálója csupán a hatalomnak. Vannak kisebb kazak szakszervezeti kezdemények, de ahhoz, hogy igazi változás legyen, a nagy szakszervezetek segítsége kell. Ha nincs meg azonban a jogi keret, hogyha a független szakszervezetek létének jogát nem tartják tiszteletben, akkor az várható, hogy további munkajogi disputák alakulnak ki. Ami az EU-Kazaksztán partnerség feladatait vagy kihívásait illeti, leginkább a demokratikus és szociális normák kialakítása vagy kialakulása érdekel minket, ezek jelenleg de igazán léteznek Kazaksztánban. Jó lenne, hogyha minden úgy valósulna meg, ahogy az Európai Unióban van ez. Ami az EU-kazak partnerséget illeti, azt kérjük, hogy ez komoly feltételekhez legyen kötve az ILO alapegyezményeit mindenképpen kérjük számon rajtuk az ezzel kapcsolatos jogszabályokat és ennek a gyakorlati megvalósulását is. Fontos tehát, hogy a szakszervezeti szakszervezete vonatkozó jogszabályokat, a munkajogot is megreformálják, de ne csak írásban, hanem ezt legyen érezhető a gyakorlatban is. Ben, Köszönöm szépen, megköszönjük az előadást. Most átadom a szót, illetve az elnökséget tehát átadom a szót Liza Jakonszári asszonynak, és megkérem, hogy vegye át az elnökséget. Egyébként ő ennek a kérdésnek a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Köszönöm eh, meghívott szakértő vendégeinknek, hogy ilyen érdekes hozzászólásokkal világították meg az ország hátterét és helyzetét. Én, mint a jelentéstevő, a tárgyalásokat felelős jelentéstevő. Én úgy érzékelem, hogy jó úton járunk. Pályán vagyunk. Az ajánlás, amely a kompromisszumok véglegesítésénél tart, az árnyékadóval egyeztetünk ebben, nem sokára dőlőre jut. Márciusban és most is a ajánlásainkban, hogy a előrelépés a partner és együttműködési megállapodásokban politik, a politikai reformok előmenetéhez kötendő, illetve az emberi jogok a demokrácia fejlődéséhez kötendő. Ezért kértük az ajánlás kapcsán azt, hogy az Európai Unió adjon támogatást oktatási programokban, csereprogramokban, jogi oktatásban, illetve a végrehajtás tekintetében, mert igen jó Kazaksztán ö, emberjogi cselekvési terve, ám a végrehajtás bizony akadozik. A biztonság az egyik kulcsfontosságú elem ebben a képletben, ahogy Marlin Larvel asszony is kifejtette, ennek van egy belső és külső vonzata és vetülete, mármint a biztonságnak. Kazaksztán vezető szerepet vállalhatna a térség stabilitásában és biztonságában, ám épp itt, itt találkozik a külső és belső biztonságügyi, és ez van hatással a, tö- a térség többi országára is. Kazaksztán úgy tűnik megértette, hogy a, a demokrácia, illetve az egyéb nemzetközi vállalások betartása mennyire fontos. Ugyanakkor a e terv tényleges végrehajtása akadozik, és, és széttartanak a vállalt és deklarált célok, meg a tényleges cselekvési lépések. Ebben a, a, a tekintélyelvű, fölülről lefele működő politikai rendszerben nem nagyon látható a, a, a jó végrehajtás. Egyébként nem csak itt érvényes ez a kijelentés, a világ más részein is. Azon gondolkozom tehát, hogy az Európai Unió, mint Kazaksztán legnagyobb és legmegbízhatóbb befektető és, és kereskedelmi partnere, hogyan tudna segíteni Kazaksztánnak abban, hogy a monetizáció útját igazából rálépjen, és valóságos demokratikus folyamatok indulnak be, az emberi méltóság, emberi jogok tiszteletben tartassanak, hiszen ez nyitja meg a lehetőséget minden állampolgár számára, különösen fiatalok számára az érvényesüléshez. Éppen ma megkérdeztem a, a finn távirőtiroda munkatársát, hogy látja az Európai Unió jövőjét tíz év múlva. Ugyanezt kérdezem ö, vendégelődőinkat is. Hogy látják Kazaksztán szerepét a közép-ázsiai térségben tíz év múlva? Hogyan látják Kazaksztán jövőjét? Te kicsit túl bonyolult a kérdés, mégis ez foglalkoztat. Egy dolog van, amit nem engedhetünk meg, ez a kínzás a kind of stance in our... Ebben kemény álláspontot kell elfoglalnunk, a, a szakpolitikai anyagban is ezt tesszük. Kérdésem az, hogy önök szerint az Európai Unió miképpen segíthetné Kazaksztánt abban, hogy a, az ember kínzás ne történjen meg, ne ismétlődjén meg újra milyen intézkedéseket lehetne ez irányban tenni, az EU-nak milyen szerepe lehet ebben. Az a kazasztán nagykövet itt van. Megadom neki a szót. Talán majd válaszol a kérdéseimre, a én kérdéseimre is. Parancsoljon, nagykövet úr. But uh, perhaps uh, Mr. Uh, De talán Nikolaj úr az ALDE részéről még előtte szót kaphatna. Köszönöm. Azért őrülök ennek az eszmecsérnek, mert gyümölcsözőnek tartom. És fontos, hogy információt szerezünk be, jó kiegyensúlyozott. Ez az eszmecsere szerintem jó megközelítése a témának. Sajnos a kazaksztáni helyzet továbbra is eléggé instabil, vagy kényes, és bár nem értünk egyet az ország vezetésének minden lépésével, ahogy az egyik szakértőm mondotta, Kazaksztán több tagállamnak is szoros partnere. Ez valóságos tény. Ahhoz, hogy kedvező megoldás szülessen, azt is be kell látnunk, hogy milyen pozitív aspektusok láthatók az országban. A bányász válságban az ENSZ közbelépése helyén való, az erőszakos cselekmények fel, felfüggesztése kell legyen az első feltétel, illetve azon személyek szabadon bocsátása, akiket megremítettünk a állásfoglalásunkban, a harmadik jó jel, hogy ez megtörtént. Több kell azonban. Ne történjen meg több bebörtönzés, aktivisták, újságírók fogvatartása szűnjön meg. pozitívan értékelhetjük a kormányt, átrányított tárgyalásokat. Ha azt kérdik valakitől, hogy, hogy, hogy ossza az értékeinket, akkor joggal várhatja, hogy be is vonjuk a döntésekbe. Ebben az értelemben támogatom a tárgyalást. És hogy lezáruljanak a tárgyalások. Ha nincs ilyen pozitív megközelítés, kockázat van, nagy kockázat. hogy a, az a putyini törekvés, hogy az egész térséget egy új Putyin által vezetett struktúrába egyesítsék, az igazi veszély lehet. Mi Európában ezt nem szívesen látnánk, mert ha ez megtörténik, akkor hiába kérünk több demokráciát. Európai Unió egyetlen tényező, mely változtathat a helyzetem. A fogva tartottak ügyében. Ám nem elég, ha csak bírálunk, lépnünk is kell. Ezért támogatom a tényfeltáró misszió működését Kazaksztánban is. Továbbra is támogatnunk kell az ellenzéket, újságúrokat, nagyon konkrét módon az emberi jogok tiszteletben tartása, meg a jogállamiság azt is jelentse hogy konkrét, közvetlen támogatást nyújtunk Kazaksztánban az ezért küzdőknek. Thank you very much. Um, Köszönöm. Mikolaj asszony az árnyék jelentéstevője. El kell menni, ezért adtam meg neki a szót, így soron kívül. Most következik a nagykövető. Honorable Chairman, thank you very much. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Kérhetek szót inkább a vita után? I'm sure that it's possible. And now... Bizony, bizonyára. Igen, köszönöm. Kilnézten az, hogy a zöldek jelentést, árnyék jelentést tevője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, nagyon fontos ez a meghallgatás, örülök neki, hogy ilyet rendezünk. Nagyon tetszettek az előadások. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes, gazdag anyaggal mehetünk haza. Tényleg hálás vagyok. Örülök annak is, hogy itt van Zsoftis úr, aki kiszabadult a börtönből. Nagyon sok parlamenti képviselő lépett fel azért, hogy megvalósulhasson ez, hogy végre szabadlábra kerüljön. Tehát külön öröm, hogy őt is itt üdvözölhetjük. Sajnálatos módon még mindig nagyon sok a politikai fogója a, parlament, a kazaki börtönökben, őket ki kell szabadítani. Az ENSZ jelentése A Buzov ügyről is szól. Ez engem személyesen is foglalkoztat, mert 2011-ben Strasbourgban meghívtam őt egy, meg, egy meghallgatásra. Buzlov úr, nagyon, nagyon bátor mondatokat mondott el a parlamenti meghallgatáson. elkészült az átirat annak, amit mondott, és ezeket az idézeteket használták fel ahhoz, hogy azzal a váddal éljenek, hogy országát rossz színben tünteti fel külföldön. Tehát itt mindenképpen fel kell lépnünk. Itt a parlamentben, ami ugye egy demokratikusan megválasztott intézmény, nagyon nyílt vitákat szoktunk tartani. Ma is például itt van körünkben a Kazaksztán nagykövet. Hogyha más hogyha ha meghívunk valakit, és azt otthon ennek következtében eh, letartóztatják, akkor legjobb lenne zártuléseket tartani. Miután mi demokratikusan működő intézmény vagyunk, nagyon fontos számukra az átláthatóság, és amit mondott elnök ö, mm, azzal kapcsolatban, amit mondtam, hát remélem nagykövet úr, hogy majd az én mondataimat is pontosan fogják átírni. Nos, a Kislevski urat is meghívtuk a Strasburgi meghallgatásra, őt is letartóztatták, őt hál' Istennek szabadon engedték, de hogyha ide jönnek az emberi jogi aktivisták, vagy az NGO képviselői, vagy újságírók, és aztán bebörtözik őket, akkor hát, nem tudom, hogy hogy fog, hogy fog működni ez. Kérem, hogy nagyon közelről kövessük nyomon az ezzel kapcsolatos eseményeket. Elnök, köszönöm teljes mértékben egyetértek önnel. Jégle hogy a néppártól. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretnék minden felszólalónak köszönetet mondani, főként az öt meghívott vendégünknek. egy nagyon széles körű palettáját tárták fel a fejlődésnek Kazasztánban. Hogyha erről a partnerségi és együttműködési megállapodásról beszélünk, és itt tulajdonképpen ez az alapjának a mai meghallgatásnak, akkor mindenképpen el kell azon gondolkodnunk, hogy 99 óta létezik már ez a megállapodás mindig is fontos szerepet játszott, és mindkét fél számára, mind az Európai Unió, mind pedig az aztán számára. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha sikerülne javítanunk, elmétenünk, kibővítenünk ezt a megállapodást. Ebben az értelemben számomra döntő fontosságú az, hogy mindkét fél a fontos pontjaival együtt profitálni tudjon ebből a megállapodásból, tehát mindannyian előre tudjunk lépni, és ennek az az alapja, hogy partnerként kell egymással tárgyalnunk, és egymást kölcsönösen tisztelnünk kell. Úgy gondolom, hogy ezt minden előttem szóló egy, elmondta egyértelműen, hogy figyelnünk kell az emberek szociális helyzetére is, és örülök annak is, hogy ezt ki emelték, látnunk kell, hogy hol vannak a problémák és tovább kell ezen munkálkodnunk, és szeretném feltenni a kérdést, hogy a szakszervezetek milyen mértékben állnak ki a munkavállaló emberek mellett Kazaksztánban. Én azt hallottam, hogy az olajmunkásokat nagyon is előnyben részesítik, de a többi munkást, akik nagyon nehéz munkát végeznek, például a földeken, ők nem állnak annyira a fókuszban. A és Kazaksztánban nem is annyira ö, tisztelik az olajmunkásokat, hiszen azt látják, hogy jobban keresnek, mint az átlag, és ezért tettem fel azt a kérdést önnek. Elismerem, teljes mértékben azt, hogy Kazasztánban is megvan a politikai akarat arra, hogy eh, a szociális jogokat, a munkavállalókat, az emberi jogokat előre vigyék, viszont másrészt ez eléggé nehéz, főként annak tükrében is, hogy az emberek még mindig egy stabilitást várnak, és eh, a családjuk számukra a legfontosabb. A jelentés készítő javaslatát jó alapnak tartom, amelyhez számos módhatói is született, jók voltak a viták ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban, és szerintem kompromisszumok által jó megoldást tudunk majd találni. Nagyon fontos az, hogy egy ilyenfajta megállapodás az emberi jogokat, a jó kormányzást, a demokratizálódást, a jogállamiságot is felvesse. A következő pont, ami ugyancsak fontos számomra, az a fiatalok a képzés kérdése, és erre is eh, hangsúlyt kell fektetnünk, és itt is támogatást kell nyújtanunk, és nekünk, eh, európai parlamenti képviselőknek el kell azon gondolkodnunk, hogy eh, hogyan lehet a költségvetési tárgyalások során az Erasmus for All estében előre lépni, és itt valamit elérni. A gazdaság kapcsán nagyon sok mindent lehet még tenni a különböző területeken, a skolemmel, a befektetéssel is. Kazasztán nem csak, hogy egy fontos ország az Európai Unió számára energia szempontból, ez egy központi ország Közép-Ázsiában. Hogyha energiáról van szó, ha szállításról van szó, hogyha környezetről vagy vízgazdálkodásról van szó, vagy akár a, a, a drogok elleni fellépésről, vagy a határbiztosításról emberi jogról, tehát ezért is kell fontosan, fontosnak tartanunk, komolyan kell vennünk ezt a megállapodást, és úgy vélem, hogy mindkét fél számára előnyös ez, de még valóban sok mindent kell megtennünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászólónk Murphy úr a GUE részéről. Uh, thank you very much, uh, and thanks to all. Köszönöm, és köszönöm mindenki munkáját a jelentés megírásában. Teljes körű képet nyújt az afganisztáni eseményekről. Szerintem megerősített partneri és együttműködési megállapodásra vonatkozó tárgyalás jó alkalom arra, hogy mélységét megvizsgáljuk, mi történik helyben Afganisztánban a demokratikus emberi jogok, munkavállaló jogok tekintetében. És ahhoz kell ragaszkodnunk, amit márciusban megállapított a parlament, amikor is megadottuk, hogy a tárgyalásokból előmenetelt függővé kell tenni a politikai reformok előmenetétől. Ezzel kapcsolatban persze azt is le kell szögeznem, hogy nincs szándékomban európai értékeket ráerőltetni senkire. Gyakran védekezik a kazaksztani kormány azzal, hogy itt nem történik más, mint hogy európai értékeket erőltetünk az országra. Amikor én Kazasztánban jártam, az igazi demokratikus jogokra vonatkozó igény, a szabad szervezkedés és szabadság, a szólásszabadság, a szakszervezetek működése, ne igény. Ez bizony a kazak társadalom mélyéről származó, az állampolgároktól származó igény. Úgyhogy ezeket az igényeket nem kül, kül, külföldről erőltetik az országra. És ezekben a tárgyalásokban rendkívül fontos választás áll az Európai Unió előtt. Az, hogy vajon a gazdasági érdekek és a geostratégiai politikai érdekek veszik át a vezető szerepet, a jogállamiság, demokratikus jogok, jogok érvényesítése helyett. Szerintem az ITUK, a Szakszervezeti Szövetség rendkívül fontos szerepet játszik abban, hogy a, a munkásokat, az európai munkásokat összekapcsolja a kazaksztáni munkásokkal. Fontos megvizsgálnunk Történt előlépése területen vagy sem? Szerintem most világosan lemondhatjuk a következtetést, és a világosan kiderül napnál világosabban a jelentésből, hogy semmi változás nem állt be, sőt, minőségileg romlott a helyzet az országban. A Csanozeni mészárlás egy fordulópont volt, a, a rezsim válasza a, azon az olajmunkások pont olyasmi böntöbötéseket kaptak, mint a rendőrtisztek. Az olajmunkások sztrájkának letörése, a, az ember kínzása vonatkozó megalapozottnak tűnő vádak fennállása, a támadás belendülése a kormánynak az ellenzéki csoportok ellen, a Vladimir Kozlov, Amanov, Szabagárli elleni perek is mutatják, azok a módszerek, amelyeket a bíróság alkalmaz a tárgyalások során, lehallgatások, telefonhívások lehallgatása, emberjogi aktivisták és a vádlottak, meg a, a tanúk között, ahogy a tárgyalások mennek, ahogy nincs tolmácsolás, ahogy nincs idő a, a, a dokumentumok átvizsgálására, a munkatörvénykönyvének átírása, amely rontotta a helyzetet, például legálisá tette azt, hogy a vállalatok elbocsássanak olyan munkásokat, akik sztrájkolnak, a, az államrend megzavarására vonatkozó tételek. Úgyhogy én rendkívül közelről figyelem ezeket a dolgokat, és, mint mondottam, romlást látok a helyzetben. Látni kell azt is, hogy az európai nagyvállalatok szerepe hogyan alakul megalapozatnak tűnő jelek mutatnak arra, hogy például az ENI, a nagy olasz kor, nagyvállalat ellen vád eljárás indult Olaszországban korrupció miatt, a Deutsche Post és más nagyvállalatok uh, szerepét is figyelembe kell kísérnünk a térségben, negatív szerepét. Ezzel azt értem. Very much our time is limited. Köszönöm. Nincs sok időnk. Rusek úr következik, utána jön nagykövet úr, és aztán a szakértőink válaszolnak majd a kérdésekre. Rusek úr. Köszönöm, elhangzott, hogy a Kazasztán 2010 óta EBSZ tag. Ha megnézzük a Helsinki folyamatot a 70-es években, vagy az EBSZ tagságot, akkor azt láthatjuk, hogy hát akkoriban ugye volt három kosár az egyik a politika és stratégiai, a következő gazdaság, illetve kereskedelmi kosár, és a harmadik pedig emberi és polgári jogok. Ezen keresztül diskurált egymással nyugat és kelet. Elég jó volt egyébként ez a folyamat, elég jól hangzott, elég jól zajlott, hogyha nem lett volna sikeres, akkor én most nem ülnék itt, ugye én is egy régi kommunista országból származó, ex-kommunista országból. Nos, ezt a három kosarat vagy csomagot kéne valahogyan kombinálni, hiszen vannak gazdasági, kereskedelmi érdekeink és energetikai érdekeink, a kazakoknak is vannak ilyen érdekei Európában, szeretnénk kereskedni egymással, ők is, ők is, de szeretnénk azt is elérni, hogy a polgári jogok, a munkajog helyzete javuljon. De hogy az elnyomó rezsimekkel általában velük szemben is óvatosan kell eljárnunk kiegyensúlyozott módon. Megköszönöm mind a három megköszönöm előadóinknak, hogy mind a három területről beszéltek, de hát ugye nem légüres térben zajlik ez a folyamat, nem vagy, nincsen közös határunk. Kazasztánnal, vannak azért még államok közöttünk, például Oroszország, földrajzilag. Kérdésem az előadónkhoz, hoz, hogy önök hogy látják az orosz folyamatokat? Ugye az oroszoknak vannak próbálkozásai, hogy euró-ázsiai integrációt hozzanak létre vámunió vagy más unió formájával. Mert ugye ennek lesz hatása az EU-kazak viszonyra is. Azt hiszem egyértelmű a kérdésem, tehát milyen hatása lesz az EU az eurázsiai integrációnak, amit a Krem próbál elérni, és ugye a kazak vezetőség is, milyen hatása lesz ennek az EU-kazak viszonyra? Then, Mr. Köszönöm szépen. Tanok úr. Röviden csak késtem, bocsánat. Azt akarom leegyeztetni, hogy az ICR frakció nagyon izgatja és nagyon foglalkoztatja a Kazasztánnal folytatott erős kapcsolatrendszer, talán emlékeznek arra, hogy az előző, előtti ciklusban, amikor először csatlakoztam ehhez a delegációhoz, az európai szomszédságpolitika részévé szerettem volna tenni Kazaksztánt, és a szabadságunk mellette szavazott, a is leszavazták ezt a javaslatot. Én tehát régóta bizonyítottan barátja vagyok Kazaksztánnak. Szerintem földrajzilag olyan területtel is bír, amely tulajdonképpen Európa részének tekinthető földrajzi szempontból. Nagyon figyelemre méltó ország, Kazaksztán nagyon jól él együtt a muzulmán többség a keresztény kisebbséggel, harmóniában és békében, és nem sok nyugtalanság és, és ö, viszály van a közösségek között, valamint erős szövetséges a dzsihádi terrorizmus és a szélsőségesek elleni harcban. Ezt is értékelni kell. Persze vannak más szerepkörök is, például stratégiai szerep van Kazaksztánnak, olaj, gáz és uránium szállítóként, meg más nagyon fontos nyersanyagok. Egyébként és a sankhai ö, együttműködési megállapodás keretében egyfajta moderáló erő lehet, megfékezve Kínát és Oroszországot abban, hogy teljes hatalma törjön ebben a körben. Úgyhogy vannak persze legitim ö, okaink arra, hogy bíráljuk ezt az országot. Egy átmenetben levő demokrácia, nem egy érett nyugati demokrácia nyilvánvalóan, és fel kell vetnünk a problémákat, a gondokat, például a szelektív igazságtolgáltás a bíróságok működésének átpolitizáltsága miatt, meg lehet bírálni a kormányt ott, ahol kell, ám azt is látni kell, hogy olyan ország ez, amelyet bátorítanunk is kell, különösen abban, hogy erős kapcsolatokat építsen a nyugattal, és hogy a, a poszt-szovjet világi örökség hasznát láthassuk, azaz, hogy vallási szélsőségek nem, nem, nem nagyon működnek. A szufi az iszlám szufi ágának erőteljes képviselője Kazaksztán. Mindezek miatt a frakcióm támogatja, Kazaksztán. nem szabad elriasztanunk ezt a barátunkat, bírálnunk lehet persze a demokrácia és az emberi jogok kérdésében, azonban mindenképpen dicséretre is érdemes. The, uh... Köszönöm szépen! Az Európai Parlament plenáris ülésén luxus azt, hogy valaki két percet uh, kaphat. Hát most ön is ebben a luxusban részesül, tisztelt nagykövet eh, eh, nagykövető úr, ön is két percet kap, a kedves vendégeink pedig egy-egy percet kapnak fejenként. Nagykövet úr, ön ilyen szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony. Szeretném elmondani az, hogy ez a meghallgatás, amit az Európai Parlament szervezett meg, nagyon érdekes volt, és eh, nagyon különböző aspektusokat hallhattunk ma az Európai Unió, illetve Kazasztán közötti kapcsolatokról, mint újonnan kinevezett kazasztáni nagykövet az Európai Uniónál. Át fogom adni ezeket az üzeneteket a kormányomnak, és szeretném hangsúlyozni a rendelkezés álló két perc során, hogy nyitott vagyok mindenki számára, akit a hallgatóságban, az Európai Parlamentből, a felszólalók részéről, szeretném velem beszélni, nagyon érdekes jelentéseket hallhattunk. Kész vagyok arra, hogy a megértés, elmétés érdekében további kapcsolatot tartsok önökkel, és hogy a kormány törekvéseit közreadjam, a modernizációra törekszünk, átalakulóban lévő országunk van, politikai, gazdasági szempontból is, és a fejlődésünket úgy tekintjük, mint egy dinamikus fejlődést. Tudjuk, hogy mennyire fontosak az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok, és megvan a politikai akarat is arra, hogy tárgyaljunk a partnerségi együttműködési megállapodásról. Hosszú idő telik még azt, hogy elérjük ezt a megállapodást. Szeretném még egyszer megesteni azt, hogy halandók vagyunk annak működni, és Kazasztán egy olyan ország, amely megbízható tagja a nemzetközi közösségnek. Elnök, köszönöm szépen, és üdvözöljük Brüsszelben! Most szeretném megadni a szót a vendégeinknek először is a szó. 40% um, of the workers... Köszönöm szépen, szépen. A kazak dolgozók 40%-a abban a szakszervezetben helyezkedik el, amelyel mi is együttműködünk. Az olajszektorban máshol is jelen vagyunk, de eltérőek a munkaügyi feltételek, a munkafeltételek. Az ITUC pontosan tudja, hogy milyen feladatai vannak, együtt működünk tehát a kazak szakszervezetekkel. A saját elveinket próbáljuk meg érvényesíteni, tehát demokratikus, független szakszervezeteket próbálunk ott is létrehozni, illetve ezek létrehozásában segíteni. De azért a szakszervezetek, a kazak szakszervezetek úgy járnak el, ahogy ők szeretnének. Elnök, köszönöm. Tobias Bauman következik. Vielleicht zwei Worte. Köszönöm szépen. Két szót szeretnék szólni az emberi jogokról és két szót talán majd az eurázsiai gazdasági közösségről. Egyértelmű az, hogy nem csak kereskedelmet folytatunk az olyan országokkal, amelyek demokratikusak, illetve átlatóan vannak irányítva, ezt mindenki tudja, senki nem is követelte ezt, azonban ezzel ellentétben meg vagyok arról győződve, hogy a gazdasági kapcsolatok intenzívebb tétele is egyfajta kultúrát visz az országba, ehhez idő kell. És ezt a DB demokratizálódást, illetve átláthatóságot eh, eredményezhet. A gazdasági kapcsolatainkkal együtt az oktatás, a szakképzés, és eh, nagyon fontos, ezért biztosak vagyunk abban, hogy pozitívan tudunk mindenhez hozzájárulni. Az eurázsiai gazdasági eh, közösség eh, kapcsán láthatjuk azt, hogy Oroszország arra törekszik, hogy egy új gazdasági blokkot, egy új befolyásolási zónát eh, hozzon létre, ahol viszonylagosan nagy ellenőrzést tud ki tud gyakorolni. A vámunió kapcsán is láttuk azt, hogy Kazasztánban a 86%-ban az Orosz Federáció rendelkezéseit vették át, ezért továbbiakban is figyelemmel kell kísérni a fejleményeket, meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan halad a további élése ennek az államközösségnek és hogy az országok hogyan fognak megállapodni politikai-gazdasági kérdésekben jelenleg, még túl korai lenne az időpont arra, hogy ezt értékeljük. Elnök, köszönöm szépen, András Schmilt következik. Well, um, three, three points maybe. Köszönöm, három pontot, ha megengednek. Először is, ha térek gyorsan vissza arra a kérdésre, amelyet önök önvetett föl néhány perce, hol látjuk tíz év múlva Kazaksztán, hol vezetnek a mostani trendek. Attól tartok, ha a jelenlegi politikai tendenciák továbbra is fennmaradnak Kazaksztánban, akkor tíz év múlva egy olyan államot látunk majd, amely sokkal kevésbé liberális, mint most, egyfajta rendpárti országot látunk majd. Mit tegyünk annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, hiszen nem ez volna a leg, ö, inkább az érdekünk. Nagyon szkeptikus vagyok azt a javaslatot illetően, mely Kazaksztánt ez európai szomszédság politika részévé tenni. Én kétlem, hogy ez igazi ösztönző volna a kazasztáni politika vezetés számára. Láttuk az EBSZ e elnökségében is egyfajta visszalépést, visszacsúszást a kazaksztáni politikai reformok tekintetében. Szép tervek, nagy deklarációk születtek ugyan, de egyetlen lépés sem volt tapasztalható a terepen. Kétlem tehát, hogy ezen a szinten Kazasztánnak igazán hatékony ösztönzőket tudnánk nyújtani. Sőt, inkább azt gondolom, azt javasolnám, hogy maradjunk annál a mottonál, hogy az ördög a részletekben merejlik, azaz szerintem nagyon szükséges volna az, hogy szorosan figyelemmel kísérjük a kazaksztáni társadalmi fejleményeit, a politikai ügyek monitoringját, a politikai motivált bírósági tárgyalásokat figyeljük jobban, vállaljunk aktív szerepet a kazaksztáni politikai helyzet megfigyelőiként, akár a beavatkozás rémétől se vissza, vagy vágyától, és És lehet, hogy persze az érvelésünk nem abszolút, hanem relativista, ám olyan értékeket kell megkövetelnünk, melyeket maga az a kormány vállalt, hogy teljesíti, papíron és szóban is vállalta ezeket. Pusztán ezeket kell számon kér, kérjük tőlük, hogy ezeket a vállásaikat tartsák be. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jevgenyi Zsapcis úr következik. Köszönöm szépen, hogyha a, szek- a szekuláris politikai ö, ellenzékre lecsap a kormány, amely békés célokkal szeretne egyébként kifejezni ö, kifejezni egyetlen értését, akkor a kormány alapvetően egyfajta vákumot akar létre, hoz létre, a radikális és extrémista ö, csoportok ekkor felüthetik a fejüket. Azt láthatjuk Kazaksztánban, hogy a koalíciós a koalíciós csapatokat kivonják Afganisztánból, és ez veszélyes nem csak a demokratikus, a jogállami ság, illetve az emberi jogi helyzet szempontjából, hanem alapvetően biztonsági kérdésről is van szó a független média, az emberi jogi aktivisták, az ellen az ellenzék is egyfajta, kaké, egyfajta kockázatnak van kitéve, a radikális csoportok felől jön ez a, jön ez a veszély, úgyhogy erre mindenképp oda kell figyelni. Elnök, köszönöm szépen! Mellen Laruel asszony következik, mikrofon nélküli hozzászólás. Csak röviden Európa szerepe biztonsági kérdésekben. Azt hiszem, hogy világosan kell fogalmaznunk. Vissza kell utasítani a közép-ázsiai kormányok narratíváját, akik határvitaké, határvitaként illetve terrorista kérdésként kezelik a mi felvetéseinket. Ezáltal lehetőség van arra, hogy az országon belüli instabilitásról beszéljünk. Jó lenne, hogyha a biztonsággal szembe fölvenni a kormánya harcot, hogy átláthatóságot kérjünk számot a biztonságért felelős állami szervek felelősségét kell számon kérni, különben Kazasztán rossz sorsra juthat. Elnök, köszönöm szépen! ezt a meghallgatást, köszönöm a részvételt, köszönöm a vendégeknek, illetve a képviselőtársaimnak is, hogy részt vettek a meghallgatáson, és azt hiszem, hogy az itt hallottak befolyásolni fogják gondolkodásunkat. Az EU és a kazakok számára is nagyon komoly lehetőségeket ad ez a partneri kapcsolat, és hát nyilván kihívások is vannak külön köszönet a Nemzetközi Emberi Jogi Partnerségnek. Ők segítettek a meghallgatás megszervezés, megszervezésében. Az ő érdemük az is, hogy Zsoftis úr itt lehetett. Köszönet tehát az előadóknak. Örülök, hogy felszabadították magukat, és eljöhettek el tudtak jönni ide. Rövid volt az idő, de mégis hasznosan töltöttük azt. Köszönöm. Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Hölgyeim és Uram, kérem foglaljanak helyet. Wir haben heute eine Diskussion. Ma vitát fogunk folytatni. amely Oguland, uh, Oyuland jelentés jelentéskészítőnk kezdeményezésére történik, hiszen nekem van egy jelentése, melynek címe Ajánlás a tanács számára a Szergej Magnitsky ügyben érintett orosz tisztviselőkre vonatkozó közös vízumkorlátozások bevezetésére. Nem új ügyről van szó, hiszen a világ több pontján több parlament is eh, már alkalmazott beutazási korlátozást, illetve számlák befogyasztását alkalmazták az érintett orosz tisztviselőket sújtóan. Az USA kongresszusa is jelenleg erről vitázik, és hasonló megfontolások születtek az OECD parlamenti közgyűlésében. utalás van arra, hogy a hogy politikai megfontolásokat, alkalmaznak a jogalkalmazása során. És nagyon sok helyről kaptunk felszólítást, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Browder úr itt van, aki vezetője az elmintás tőkekezelőnek, aki sokat tett ezért a az ügyért, mert Magnitsky úr nála dolgozott, és tulajdonképpen ezért került nehézségekbe is. A, az elmúlt ezelőtt Moszkvában vizsgálat alá vette a belügyminisztérium, és ahogy mondtam, nem első alkalommal már ez napirendünkre ez a téma. Azt javasolnám, hogy 6-7 percben Browder urat hallgassuk meg, akit üdvözlök itt körünkben, utána pedig az árnyék jelentéstevőket eh, hallgassuk meg. Megkadunk a lehetőséget eh, arra is, hogy a külügyi szolgálat részéről az orosz részlegvezetője is hozzászólhasson, és adjon tanácsokat, hogy mit tehetnénk. A dokumentumjaikban megtalálják az Európai Parlamenti szeptemberi állásorolását is ebben a témában. Örülök, hogy itt üdvözölhetem vendégként Mikiel Kazjánovot, amely korábban orosz miniszterelnök volt. És meg is adom a szót a elmítás tökékezelő vezetőjének. Members of the Foreign Affairs Committee, thank you very much for... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm szépen, hogy ma hozzászólhatok ebben a témában. Egyébként nem most először járok itt az Európai Parlamentben, a Magnitsky ügyben már korábban is voltam itt, talán ismerik az ügy részleteit. Ma arról szeretnék beszélni, hogy mit teszünk, milyen lépéseket tervezünk a, az oroszok lépéseinek fényében. Készültem egy előadással. Szergei Magnitsky úr három évvel ezelőtt halt meg, rendőri őrizetben. Tudjuk, hogy életének utolsó éjszakáján megverték, vannak erről bizonyítékok is, képi bizonyítékok az ütlegelésbe halt bele, de többször kínoszták is még őrizetben volt. Valószínűleg ez a legjobban dokumentált emberi jogi jogtiprás Oroszországban az elmúlt 25 évben. Azért van ilyen jól dokument, dokumentálva, mert Szergei Magnitsky maga is nagyon sokat írt, több mint 450 oldalt, miközben fogva tartották. Tehát pontosan tudjuk, hogy ki mit csinált, az emberek ugyanis aláírták a dokumentumokat, például amikor letartóztatták, amikor kínozták, aláírta azt is, egy parancsot aláírtak szintén, amikor elrendelték, hogy ne adják meg neki az orvosságot. Tehát ismerjük ezeket a személyeket az USA Helsinki Bizottsága egy 60 főből álló listát készített, akik felelősek voltak az esetért, sokakat leváltottak, egyetlen embert állítottak perbe, egy orvosról van szó, azért gondolták, hogy felelős az esetben, mert két olyan betegséget nem diagnosztizált Szergei Magniciban, ami bennem is szenvedett. Egyébként pedig minden más szemét felmentettek Oroszországba. Miről is van itt szó valójában, hogy lehet ezt a helyzetet megoldani? Ez a büntet nem vallási büntet volt, nem ideológia büntet volt, pénzügyi büntet volt ez. Szergej Magnyitski rájött arra, hogy számos kormányhivatalnok 230 milliós rablásban vett részt, akkor orosz kormánytól lopták ezt el, és amikor erre fölhívta a figyelmet, akkor letartóztatták, megkínozták és megölték. Pénzügyi büntetről van tehát szó, hogyha az oroszok nem szolgáltatnak igazságot, akkor próbáljuk meg a pénz útját követni. Azt láthattuk, hogy Karpov úr, aki akkoriban belügyminiszter volt, és aki birtokában volt azon dokumentumoknak, amelyek bemutat, amelyek bizonyították a büntényt. Nos, nekik 7200 dollár az éves jövedelme, és tudjuk azt is, hogy elég jó módú a családja is. Kuznyecov úr adta ki a letartóztatási parancsot, parancsot Megnyicki ellen. Neki évi 10 ezer dollár a fizetése, de 3 millió dolláros a vagyona, és neki is családjának. Az a hölgy, aki az adó csalást engedélyezte. 39 ezer dollár éves jövedelemmel rendelkezik, de mégis van 38 millió vagyona. A kedves hölgy férje is igen tehetős. Nem 7 EU-s országban ütötte fel a fejét még ez a pénz. Az egyik oknyomozó újság arra jött még rá Oroszországban, hogy nem csak erről az összegről van szó, mert a, mert, mert a gyilkosság után ugyanaz a csoport, aki az adócsást elkövette, még további pénzeket rabolt el. Miután ezek a, ezek a bűnözők szeretnek utazni, dokumentáltuk azt is, hogy hova utaztak ezek a bűnözők, általában Euró, Európába, de több ezer útról van szó. Hogyha Oroszországon belül tehát nem reménykedhetünk abban, hogy igazságot nyerünk magunknak, hol lehet tehát az igazságban remélkedni, reménykedni? Hogyha ezek a bűnözők Európába szeretnek utazgatni, hát akkor fosszuk meg őket ettől a szórakozástól. Az Európai Parlament három jogszabályt is, vagy három állásfogát is kiadott erről decem, 2010 decemberében, 2011 decemberében és idén májusban vízum korlátozásról van szó, illetve vízum megvonásról, illetve a, vagy, ezen esetek személyében esetében és vagyon befagyasztásról. Ugyanakkor a bizottság nem tett semmit er-, ezzel kapcsolatban hét másik ország, illetve két nemzetközi intézmény is ezeket a szankciókat kérte, az USA, Kanada, az Európa Tanács, EBS, stb. stb. Nagyon sok parlament fel ezt kérte tehát, de, a, de nem, nem, nincsenek ezzel egyedül, hiszen az orosz ellenzék is a mi oldalunkon van. elnézést itt hibás az oldal, nem miniszterelnök helyettes volt, hanem miniszter Mihail Kasyanov, tehát az ellenzék is ugyanezt szeretné, ugyanezt kéri számon. Mit is kell tenni az EU-nak? A válasz az, hogy meg kell szerkeszteni azt a listát, akik, azoknak a listáját, akik felelősek a, a gyilkosságért, illetve családjának, a családjának okozott kellemetlenségért, ezek, ezen személyekre lehetetlenné, vagy személyek részére lehetetlenné kell tenni az Európába, hogy Európába utazhassanak, illetve be kell fagyasztani vagyonukat. Ismételten föl kell kérni az oroszokat, és ezt követően is, és ezt követően is, hogy igazi nyomozást folytassanak, és ez nem csak Szergei Magnitsky esetében igaz, hanem minden esetben amikor az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, valószínűleg százával foglalnak, százával történnek ilyen esetek Oroszországban. Én úgy megteszek mindent azért, hogy, e, hogy a világszerte elmondja, mi történt, de több ilyen eset van még, és remélem, hogy Szergej halála legalább ennek értelmet adott. Köszönöm szépen, Ojuland asszony következik, mondja az el. Köszönöm szépen minden mellett, amit Browder úr elmondott. Arra szeretném kérni a kollégákat, hogy jöjjenek el a filmvetítésre ma este, amely folytatja azt a történetet, amelyet Browder úr is már elmesélt nekünk. 18.45-kor kezdődik ez a PHS, az eh, EASP 3 A5-ben. Most pedig szeretnék rátérni a jelentésre, el kell mondjam, hogy július óta, amikor a szakbizottságunk először beszélt erről az ügyről, akkor meghallhattuk különböző politikai frakciók véleményét, és eh, azóta számos találkozóm is volt a kollégákkal. Végre, végül 11 módosítót eh, kaptunk a tervezethez. Ezek közül a legtöbb számomra jelentéstevőként elfogadható. Kettő olyan módosító volt, ahol kérdőjeleket tettem. Nem tudtam elfogadni a tízes számú módosítót, abból kifolyólag, hogy volt egy nyelvi gond, ez megismétli az első részét ugyanannak a bekezdésnek, de a második ok az az, hogy nem tudom ezt elfogadni, az az, hogy korlátozza azokat a tevékenységeket, amiket a tagállami kormányok tehetnek a vízum korlátozás kapcsán, vagy a vagy a befagyasztás kapcsán. Nemrégiben beszéltem Potásjevics úrral is, aki ezt a módosítót benyújtotta. Azt kértem tőle, hogy vagy vonja vissza, mert eh, máskülönben nem tudom ezt majd támogatni. A második eh, kisebb eh, kérdés az egyes számú módosítóhoz kapcsolódik. Azt hiszem, hogy sikerült egyetértésre jutnunk Potasjevic úrral, aki ugyancsak szerzője ennek a módosítónak, hogy egy szót töröl ebből a módosítóval, ez pedig a serv vagyis megosztott szó. Szerintem nem helyes eh, az, hogy a közös érdekeinkről beszéljünk Oroszország és az EU között, hiszen nem ez a helyzet most. Másrésztről a, ez a shared kifejezés, ezt a, az állásorolást enélkül az valamikor erősebbé tenni a, a tervezetet, és emlékeztethetnénk Oroszországot a kötelezettségeire. Most pedig Vroszlávból Potasjevics úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék Ojuland asszonynak válaszolni. Igen, megvitatok mindkét módosítót. Kezdjük a köz, azzal, amelyeket könnyebb megmagyarázni, tehát ez egy 11-es módosító. Amikor a shared values kifejezést, a közös értékek kifejezést alkalmaztam, akkor azokra az értékekre gondolkodtam, hogy gondoltam, amelyek valóban léteznek, és tényleg közös értékeink, olyan közös értékekről beszéltem, amelyek globálisan léteznek, mint például az emberi jogok, alapvető szabadságjogok, illetve jogállamiság. Ugyanakkor én megértem azt, hogy eh, azt félre lehet érteni, és eh, az EPP számára nem jelent gondot az, hogy megszavazzuk eh, Ojuland azt, hogy módosítóját, ami azt jelenti, hogy töröljük a shared, vagyis közös kifejezést. A tízes módosítással kapcsolatban az előkészítő ülésünkön is már megmutattuk ezt a kérdést. Nos, nincs kétség a felől, hogy miről is szól a Magnitsky ügy, és nem szeretnék kételt kelteni a többi ügyel kapcsolatban sem, ugyanakkor az ilyenfajta diplomáciai szankciók, mint a vízumtilalom, ezt mindig és utolsó mencsváként kell tekinteni, nem az első lépésként. Ezért azt javasoltuk, és ahogy mondtam, ez nem csak az én véleményemben, nem csak az én véleményem szerint volt így, ezt megtettem az LPP e kollégákkal is, hogy ez a módosítás megmutatja azt, jelzi azt, hogy eh, mi bátorítjuk a tanácsot arra, hogy ugyanezt tegye más esetek esetén is, de az ilyenfajta szankciók, a vízum tilalom, az csak is utolsó eh, mencsvár lehet, hiszen még mindig fennáll az a remény, hogy ezek ezeket a kérdéseket talán meg lehet oldani az orosz hatóságokkal, bárki is legyen hatalmon, mégpedig diplomatikusabb úton, vagy európai módon. Tehát nem, nincs szükség ilyenfajta diplomáciai szankciókra de egyetetünk abban, hogy változásra van szükség, és ezt mi is eh, javasoljuk, nem csak Ojuland asszony, ahelyett, hogy eh, egyértelmű bizonyíték lenne, hiszen a következőképpen hangzik a módosítás, eh, utolsó mencsvárként, hogyha van bizonyíték az elkövetett bűnre. Az egyértelmű bizonyítékot is lehet félreértelmezni. Mit jelent az, hogy egyértelmű? várjunk az orosz hatóságokra, amíg egyetemi bizonyítékra állnak elő? Lehet, hogy ezért nem mondjuk egyre naívak. Amíg nincs meggyőző bizonyítékunk, ezt különböző szervezetek nyújthatják be, NGO-k, emberi jogi szervezetek, Európa Tanács. Ez azt jelenti, hogy ezáltal az Európai Unió, a tanács már hasonló intézkedéseket tehetne, mint amilyeneket a Magnitsky ügyben is javasoltunk. Tehát halljuk arra, hogy a shared szót töröljem, és egy kis módosítást javaslunk. A tízes módosításban nem azt mondjuk, hogy egyértelmű bizonyíték, hanem azt, hogy meggyőző bizonyíték. Mr. Sala. Sala úr. Thank you, Chairman. I welcome the position of the reporter. Köszönöm szépen. Én is megpróbáltam együttműködni a jelentés tevővel, ugye a frakcióm a szocialista nevében beszélek. Azt hiszem, hogy a Magnitsky eset a az emberi jogok sárba tiprásának egyik legjobban dokumentált esete, ahogy ezt hallottuk a előadótól, és láthattuk a szemünkkel is. Nagyon el kell gondolkodni azon, hogy a tanács megvalósítja-e a vízunkorlátozást, illetve a vagyon befagyasztását a felelős a felelős hivatalnokok esetében. A parlament Watson úr jelentését már elfogadta idén, ez pedig azt jelenti, hogy célzott szankciókat kell alkalmazni. Ez új eszköz lehetne. Ez talán kézzelfogható eredménnyel, eredménnyel járhat, anélkül, hogy a helyi társadalomra negatív hatással lenne, avagy megzavarná a két oldalú kapcsolatokat. Öt módosítást nyújtottunk be ezzel kapcsolatban. Az egyéb módosítások, amely Magnitsky esethez kapcsolódnak, más lapra tartoznak. Nos, maga a jelentés tervezett. nagyon jól meg van írva, tömör és lényegre törő. Támogatni fogjuk. Köszönöm. Kuncu. Änderungs. Elnök úr, a módosítók, amelyek egyfajta kiegészítést jelentenek, azokat elfogadta a jelentéskészítő, ezeket nem akarom továbbiakban kommentálni, én inkább az egész eset politikai értékeléséről szeretnék beszélni, amely már régóta foglalkoztat bennünket. Nem egyszeri esetről van szó, ahogy ezt Putyin úr nemrégiben állította, hanem ez pontosan egy égbe kiáltó eset, amely nagyon jól dokumentálva van. Magnyicki úr a halál azt mutatja, hogy az állami önkényesség milyen gyilkos mérteket ölthet, és az, hogy éveken át halasztják az orosz hatóságok azt, hogy kivizsgálják ezt a kérdést, az azt mutatja, hogy az Európai Uniónak egyértelmű álláspontot kell elfoglalnia, vagyis az azt jelenti, hogy mi nem hagyjuk beutazni a bűnözőket a területünkre, és a további gazdasági tevékenységeket is korlátozzuk, mi akkor is, hogy a gyerekeik végezik el ezeket a tevékenységeket. Attól tarthatunk, hogy az orosz fél is hasonló intézkedést alkalmaz. Én ezt igazából csak fenyegetésnek tartom, üres fenyegetésnek, mert amit láthatunk, az az, hogy egy olyan rezsimmel állunk szemben Oroszországban, amely futószalagon hozza létre a korlátozott törvényeket, korlátozza a civil társadalmat, és nem hiszem, hogy fejet kell hajtani az ilyenfajta korrupció vagy önkényesség felett. Köszönöm szépen, elnök úr! a frakcióm is támogatja az Ojulent állásfoglalást, és Bill Browdert üdvözlöm itt, életét, életének legutóbbi részét az igazságnak szentelte Szergei Magnyickinek kíván tételt elérni. Azt hiszem, hogy nem az egyetlen, aki életével fizetett, az Oroszországban. Egyébként az Egyesült Királyság véleménye nagyon hasonlít eh, ahhoz, ami az USA-ban történt. A célra szabott szankció és a soft power legjobb példája lenne, hogyha megvalósulna az itt említett két szankció. Optimisták lehetünk ezzel kapcsolatban. Múlt héten azerbajdzsáni esetet tárgyaltunk, politikai gyilkosság kérdését vizsgáltuk, politikai foglyok, mint Júlia Timosenko Ukrajnában, eh, esetes ide tartozik. A szovjet utó, utódállamok sajnos a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogi eh, eh, körülményektől egészen más útra terelődnek. Kérdésem az, hogy, a, hogy Oroszország és hasonlók nak ott van-e még a helye az Európa Tanácsban, hisz az Európa, Európa Tanács lényege a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása, jogállami, jogállamiság, az olyan, mint a Strasburgi Bíróság. Tehát egy ilyen kérdésekben, mint például a, jog, a jogállamiság, illetve a jognak való érvényszerzés, hogyha ez nem oldódik meg Oroszországban, akkor számos kérdést felvet. Valóban lehet egyfajta példa eset ez, nem csak Oroszország fényében, nem csak Oroszországban, hanem más országokban is. Remélem, hogy sikerül elérni valamit ezzel kapcsolatban. Mi támogatjuk azt, hogy a sert szót kivegyük a módosítókból, és a többi módosítót is támogatni tudjuk. Köszönöm. Elnök Lánzbergi úr. Köszönöm, elnök úr. Jó az állásfoglalás. Szükség van rá. Az igazságszolgáltatás káosza tovább nő Oroszországban. A tízes módosítás legutóbbi változatát láttam. Ez nincs jól megírva. Kettős feltétele van az intézkedéseknek. Először is jól dokumentált eseteket kér száma. És hogyha már van jól dokumentált bizonyíték, nos, ez olyan, mint hogyha ké- kétszer kérnénk bocsánatot. Bocsánatot kérnénk előre is a megszorító intézkedésekért. Erre ezt nem kell kétszer mondani. nézzük az utolsó mencsvár kérdését. Mi történik, hogyha ennek se lesz eredménye? Ha Putyin úr így akarja. Akkor ez azt jelenti, hogy más már nem is lehetséges. Mondjuk azt, hogy proper measure, tehát megfelelő intézkedés, és az elég világos és közérthető. Nézzük csak ezt a tízes módosítót. Intézkedéseket foganatosítsunk, mint intézkedések. Nem tudom, a szocialisták nem tudnak fogalmazni? Miért kéne a parlamentnek ilyen badarságot elfogadni? Ez ennek a szövegnek már az olvasása is fáj. Szeretném az eredeti szöveget viszont látni. Hogyha liberálisok azt támogatják, akkor hát csak szigetelődjenek el a szocialisták. Ennyi. Next speaker, Andrikéne. Andrikéne, Asszony. Köszönöm elnök úr Magnitsky urat. Novemb 2009. november 16-án gyilkolták meg. Éves jelentésünkben, amit az em, a világ emberi jogi helyzetéről írunk, ebben az európai ezt az Európai Parlament 2010-ben fogadta el, én voltam az egyik jelentős tevője ennek a dokumentumnak. Egy bekezdés foglalkozik Magnyickivel, arra kérjük az orosz, orosz hatóságot, hogy megfelelő nyomozás folytassanak le, illetve állítsák igazságszolgáltatás elő a bűnösöket. Ha erre nem kerül sor, akkor EU vízum, EU-s vízum ö, korlátozásokat léptetünk életbe, illetve a vagyonokat fogunk befagyasztani. Azóta azonban eltett két év. Ez több, mint elég egy nyomozáshoz, illetve ahhoz, hogy a felelősöket igazság elé állítsuk. Örülök tehát Krisztina Ajulend tervezetének, és várom a holnapi szavazást. Alig várom, hogy támogathassa. Mr. Kellem, you have the floor. Kellem úr, a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Minde, mindezek után nem annyira Oroszországról van szó ebben az ásolásban és a kapcsolatainkról Oroszország, hanem az EU saját hitelességéről. Hiszen ami történt Oroszországban, azután általában azt tudtuk mondani, hogy aggódunk, figyelmet szentelünk annak, hogy javuljon a helyzet, de ez általában nem szokott keserű fájdalmat okozni. Ez most egy lehetőség azonban, mert érdekes módon a magas szintű orosz tisztviselők nem bíznak Oroszországban, külföldön feketik be a pénzüket, főként Európában. Minden esetre nem szabad haboznunk, ennek kell lenni az üzenetnek, eltökéletnek kell lennünk, és egyértelműen támogatnunk kell azon értékeket, elveket, amiket vállalt az orosz kormány is, mert csak így tudunk segíteni az orosz állampolgároknak, az orosz civil társadalomnak, és tulajdonképpen magának az orosz kormányzatnak is, és sikerüljön a változás jobb irányba. Elnök, következő hozzászólunk, Taránd úr. Köszönöm szépen. Én is támogatom ezt a jelentést. De lenne egy kérdésem a jelentéskészítőnek, mégpedig egy elméleti jellegű kérdésem lenne. tehát mit szeretnénk egy hasznos tevékenységet, semmilyen gyakorlati hozadékkal, sőt, ami fontosabb, az az, hogy mit gondol, hogy az eredmény ugyanaz lesz-e, mint amit Brauder úr elmondott, vagy azt remélik-e, hogy magasabb szintű embereket is sikerül megnevezni majd, olyanokat, akik tényleg felelnek azért, hogy létrejött a jelenlegi rendszert, és nem csak azokat, akik végrehajtják a felső utasításokat. Last... Az utolsó hozzászóló. Zala úr, röviden csak kérem. Köszönöm. Egy megjegyzésem volna pusztán, hogy tisztázzam Lansbergis úr hozzászólását. Nem a szocialista frakció munkacsoportjából származik, nem, hanem Protesjevics úr módosítója a néppárt részéről érkezett, azért ezt tisztán szerettem volna. Now, Mr. Pul Most pedig Pulk úr az IES részéről. Köszönöm, elnök úr. Négy gondolatot szeretnék vázolni először is az IP ajánlásairól beszélnék. Ez szerintem jelentős ajánláscsomag is része annak az erőteljes, konzisztens üzenetnek, amelyet az Európai Parlament megfogalmazott ebben az ügyben, mutatja hogy az európai közvélemény mekkora fontosságot tulajdonít ennek a kérdésnek, és erősíti azt a legitimitást, amely a nyomásgyakorlásunkat kíséri, amelyet az orosz hatóságok felé, eh, amelyel fordulunk az orosz hatóságok felé. Az ISZ és a bizottsággal egyetemmel, valamint a fő képviselőasszony együtt továbbra is felhívjuk országot arra, hogy, hogy komoly vizsgálatot indítson itt folytasson minden ö, szinten, és ezt hangsúlyozzuk minden ö, orosz, az orosz féle fenntartott kapcsolatunkban, beleértve a legmagasabb szintet is. Az emberi konzultáció keretében is felvetettük ezt legutoljára július 20-án. Ez az ügy egyébként felmerült egy szélesebb összefüggésben is, amikor a főképviselő asszony az Európai Parlament elől beszélt az oroszországi igazságszolgáltás helyzetéről. Ez év áprilisában Van a Rampai úr levelet írt Medvegyevelnöknek. Ez egy gyakorlatilag példátlan eset volt, amikor is konkrétan a Magnitsky ügyben kért tájékoztatást a főképviselőasszony, és átfog, három dolgot kértünk, a vizsgálat átfogó lezárását, a vád ejtését Magnitsky úrral szemben, illetve özvegyének és édesanyja zaklatásának azonnali fel megszüntetését. A külügyi szolgálat továbbra is minden ö, rendelkezésünkre álló mechanizmussal él, hogy nyomást gyakoroljunk az orosz félre ebben az ügyben. Miért tesszük ezt? Hát három jó oka van ennek. Először is maga az ügy természete, amelyet Brodelú bemutatott ma is, nagyon ékes szóló módon megköveteli fellépésünket. Az emberi méltóság, az emberi jogokkal való csúf visszaélés ez, mely az Európai Unió alapértékeit sérti. Másodszorban azért kell felszólalnunk, mert úgy gondoljuk, úgy hisszük, Oroszországnak is érdeke kell legyen, hogy megoldja ezt a problémát, amely egyfajta emblematikus uh, folt az orosz bíróságok és igazságszolgáltatás működését illetően, és egyfajta lakmusz tesztje az ország stabilitásának, illetve a befektetői bizalom lehetőségének. És ez üzenet az európai vállalatok, befektetők számára, hogy láthassák végül is milyen környezetben kényszerülnek működni. Aztán meg vagyunk arról is győződve, hogy az Európai Unió alapérdeke, hogy egy stabil, demokratikus, gazdaságilag működőképes Oroszország legyen a partnerünk, amely jogállamként működik itt határaink mentén. Ezért dolgozunk olyan határozottan ezen az ügyön. Bizonyos lépések születtek az orosz részről is. Korlátozott nyitás volt érzékelhető az orosz kormány részéről választásban. Medvegyev úr annak idején is felszólalt az ügyben, vizsgálatot indított, illetve egy e, független vizsgálatot helyezett kilátásba. Putyin úr első nyilvános interjú során, elnöki interjú során is megemlítette e vizsgálat szükségességét az ügyben. Persze a legfontosabb az, hogy e nyilatkozatokat tényleges lépések kövessék az orosz fél részéről. Ez pedig utolsó gondolatomhoz vezet, azaz hova tovább. Nagyon körültekintően mérlegeljük az Európai Parlament ajánlásait, és figyelemmel kísértük az Egyesült Államok a megszorító intézkedésekről szóló gondolatait. A szankció alkalmazása eszközként az Egyesült Államokban más, mint az Európai Unióban. És a politikai környezet is más, amelyben működünk. Ahogy mások is rámutattak a mai nap során, a megszorító intézkedések nagyon kényes eszköz jelentenek, mely csak konkrét, bizonyos, konkrét körülmények között kívánunk alkalmazni azon Európai Uniós irányítások mentén, amelyek érvényben vannak nálunk, egyfajta utolsó eszközként. Minden főváros legmagasabb szintű politikai támogatásákkal szükséges ahhoz, hogy szankciókat élhessünk. Mindez figyelbe véve, azért úgy gondolom, hogy továbbra is nyomást kell gyakorolnunk ebben az ügyben és hasonló ügyekben is, minden rendelkezésre álló eszközt alkalmazván ennek érdekében. És arra is szükség van, hogy biztosítsuk azt, hogy szélesebb összefüggésbe is helyezzük ezt a helyzetet az általános társadalmi gazdasági hátterét vizsgálva az országnak, amely szintén aggályokkal adhat okot. Ezekről önökkel is tárgyaltunk, már is fogunk is tárgyalni. Köszönöm. Miss Kristina Ojuland, you are the Ojuland asszony, öné a szó a zászóra. Köszönöm szépen, mielőtt még rátérnék a következtetéseimre, szeretném Pult úrhoz további kérdést eh, intézni, illetve szeretném megválaszolni, tanok, illetve szeretném, hogyha tanok úr kérdést is megválaszolná, mi fog történni ezután, mit fog tenni az Európai Külügyi Szolgálat, hogyha állandóan a meglévő intézkedésekről beszél, szerintem ebben a kontextusban nem igazán felel meg az Európai Parlament jelenlegi tevékenységének. A ajánlás tervezett esetében is, amiről most beszélünk, az nem igazán beszél most már a már meglévő intézkedésekről, azokról a lehetőségekről, amiket már korábban is próbáltunk olyan sok éven át Oroszországgal. Most már minőségileg más dologról van szó, amit javaslunk, és szerintem az Európai Külügyi Szolgálatnak is figyelembe kell vennie ezt akkor, amikor kialakítja a következő lépéseit. Tehát lehet, hogy talán az Európai Külügyi Szolgálat képviselőtelen kicsit jobban felvázolhatná, hogy mit kívánnak tenni. Yes, if uh, Mr. Push. Push úr. Want to answer? Oh. You want to answer? Oh. Vála- kíván válaszolni? Igen, köszönöm szépen, nagyon rövid lesz a válaszom. Ahogy mondtam, természetesen óvatosan megvizsgáljuk az Európai Parlament ajánlását akkor, amikor az elfogadásra kerül, és figyelembe vesszük ennek tükrében azt, hogy mit tehetünk. Ahogy mondtam, folytatni fogjuk azt, hogy figyelemmel kövessük Oroszország tevékenységét minden egyes eszközünkkel. A további lépésekre nem tudok spekulálni, mert ehhez a tagállamokra is szükség van, és politikai döntésekre is szükség van. Thank you, colleague. I want to remind you that... Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy holnap fogunk szavazni erről a kérdésről a asszony, hadd mondjak néhány szót végezetül először, és hogy köszönjem meg minden kollégának, aki részt vesz a munkában, és részt vesz továbbra is ebben a munkában. És válaszolva uh, Taránd úr kérdésére, a legfontosabb uh, következő lépés, uh, amit a tagállami kormánynak tennie kell, úgy gondolom, hogy az uh, a közös feladatunk, az az, hogy elfogadják ezt a szöveget a plenárison, ezt nem szabad elfelejteni, együtt kell működni a politikai frakciók között. Ez egy minden politikai pártot érintő kérdés, nem csak egy-két pártot érint ez. Úgy vélem, hogy parlamenti képviselőként nagyon sok eszközünk van arra, hogy befolyásoljuk kollégáinkat a nemzeti parlamentekben egyrésztről, Másrésztről viszont nyomást kell gyakorolnunk a nemzeti kormányainkra is ebben a tekintetben, és persze gondolok arra is, hogy a külügyi szolgálattal is együttműködhessünk. Thank you. Köszönöm. Következő napi pontunk a szíriai helyzet címet viseli. Üdvözlöm Jugo Mingarelli urat, aki az Észak-Afrikáért, közel-keletért, arab félszövetért, Iránért, Irakért felelős ügyvezető igazgatója az LKS-nek. Egy kis szünetet tartunk, és aztán folytatjuk. I can't, I can't live without you. you crush my heart. <laughs> colleague for our discussion. Kollégák, a, az előrelépés mikéntjét kell megvizsgáljuk a szíriai helyzettel kapcsolatban. Meghívtuk ezért Hugh Mingarelét, akit már előbb bemutattam, és Szelim Jenel, Törökország nagykövetét. Törökország közvetlen és drámai érintetje a, a konfliktusnak tragikus a helyzet, hatalmas a polgári áldozatok száma, és a kockázat, a térség instabilitásra vonatkozó kockázat súlyosan növekszik. A Nemzetközi Vizsgálóbizottság szírával kapcsolatban az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának felhatalmazásával tegnap adta ki jelentését. A súlyos emberi jogsértések gyakorisága és mértéke jelentősen megnőtt. 9000 ember, jó rész polgár, halt meg a konfliktusnak betudhatóan. A civilek elleni korlátlan és, és ö, meggondolás nélküli támadás nap mint nap történik. Ez nem csak tragikus humanitárius válság, ahol is a, a menekültek semmiféle védelmet nem veznek, hanem súlyos hatásai lehetnek a térségre. Az Európai Unió öt, további 50 millió eurós tételt biztosította a szíriai polgári lakosság humanitárius segély megsegítésére. Sürgős politikai megoldás követel meg a helyzet, annak érdekében, hogy demokratikus átalakulásnak nyissuk meg az utat. Nem csak Szíria érdekében, hanem a teljes térség stabilitása érdekében. Először szeretném megadni a szót Mingerelli úrnak, az LKS igazgatójának a szót, aki a politikai irányvonalat fogja vázolni a térséggel kapcsolatban. Köszönöm szépen, nagy öröm, hogy az EKSZ képviseletében meghívtak a szakbizottság körébe, hogy beszámoljak a szíriai tragikus helyzetről. Mint talán tudják, Az EKSZ eh, egyik célja, hogy a, a mészárlásokat a, a lehetőleg hamarabb leállítsuk. Ijesztőek a számadatok tudnilik. 26 ezer ember halt meg az összecsapások kezdete óta. A politikai intézkedése van szükség, a polgári áldozatok szenvedésének csökkentésére is. Eston asszony 8 fő csapás irány dolgozott ki, ezen cselekvési terv keretében. Ezeket szeretném vázolni önök előtt most. Először is a a lakosság szenvedésének csökkentése érdekében növelni kell a humanitárius segélyek mértékét Szíriának nyújtandó segélyeket. Az EU az első számú donor, 222 millió eurót nyújtottunk eddig humanitárius segély formájában, és ez nem, még ez sem elég. Az Európai Bizottság igyekszik fokozni ez irányú lépéseit a következő napokban, annak érdekében, hogy az országon belüli menekültek, illetve az országot elhagyó menekültek, akik Jordániába, Libanonba és Török, Irakba menekülnek, nekik segítséget nyújtson. Annak, hogy hatékonyak legyünk, ehhez a donorok által jutott segélyeket koordinálni is kell. Ennek érdekében jövő héten tartunk egy donorkonferenciát New Yorkban, az ENSZ közgyűlésénekhez kapcsolódó rendezvényként. Az alap cél az, hogy a segélyek összegét növeljük új donorok bevonásával, különösen az öbölmenti országok bevonásával, amelyek eddig nem nagyon jeleskedtek érem és hogy javítsuk a koordinációt úgy, hogy hatékony lehessen ez a koordinált segítségnyújtás. Különösen a tél közelettével a menekültek szenvedése még fokozódik. Ezért kell többet tennünk, jobban működnünk, hogy segítséget nyújtsunk. A második pont a szomszédos államok támogatása. Ez is lehet humanitárius segítségnyújtás. Török Törökországban és Jordániában táborokban élnek a menekültek, Libanonban és Jordániában, városokban telepítették le őket, de itt is kell segítenünk. Tehát Jordániát és különösen Libanont segítenünk kell abban, hogy szembe tudjanak nézni a menekült áradattal, meg általában a politikai destabilizációzás veszélyével. Különösen Libanonra mondható el, de Jordánia stabilitása sem garantált. Fontos, hogy a menekült áradat ne ássa alá a politikai stabilitást. Ebben is segítenünk kell ezeket az országokat, egészségügyi, oktatási segéllyel támogatva az ide menekülteket. Ugyanakkor a Beiruti és Damaszkuszi hatóságokkal, ammani hatóságokkal fenn kell adjuk a kapcsolatot, hogy a stabilitást megőrizhessék ezek az országok a menekültek áradata ellenére. A harmadik irány, csapás irány az ENSZ szervezetén, illetve az ENSZ és az Arab Liga közös képviselője Lagvel Abrahimi úr tevékenységhez kapcsolódik. Őt igyekszünk minden, őt minden és annak idején minden segítséget megadtunk Kofi Annannak, most pedig Laptár Ibrahiminak, ő a fő képviselője az ENSZ szervezetének, New Yorkban is föl fog szólalni a követ, jövő héten, akár csak Al Arabi úr, az Arab Liga főtitkára. Már kifejtettük nekik is, hogy mi az ENSZ képviseletét szeretnénk fenntartani Damaszkuszban, támogatjuk ezt, egy EU iroda is nyit, működik még Damaszkuszban, és három tagállami nagykövetség is. Ezek révén igyekszünk Alarabi úr erőpesztéseit támogatni. A negyedik csapás irány az ellenzékkel való munka. Egyik oka a, a, a konfliktus elhúzódásának az, hogy az ellenzék fragmentált. Ennek okai ismertek. Hónapok óta a főképviselő asszony tárgyal két fő ellenzéki csoporttal, hogy meggyőzze őket egy közös platform létrehozásának szükségességéről. Hogy az Assad utáni időszakra közös projektet, közös tervet hozzanak létre. Az egész országot nem lehet szunnivá tenni, nem lehet egy politikai filozófia vagy, vagy vallás alapján lefedni az egész országot, hiszen többféle politikai entitás működik, tehát ha valamiféle átmenetre tart, tart terveznek, akkor ez csak összefogás révén lehetséges, az ellenzék erők összefogása révén, ahogy ez Líbiában történt. Tehát a vezető ellenzéki pártokkal, különösen a Szíriai Nemzeti Tanácssal igyekszünk tárgyalni annak érdekében, hogy egy közös platform jön létre. Azt is javasoltuk, hogy nyújtunk nekik tapasztalatban és gyakorlatban való támogatást, valamint az Arab Ligát is felkértük, kajrőrödekon kerül, hogy igyekezzenek közös platformra hozni, egyességre jutatni a szír erőket. Azt is kérjük a szír hogy minden kisebbség jogait, különösen a, a keresztények és az alaviták, valamint a drúzok jogait érvényesítsék. Hogy ne induljon üldözés Assad bukása után, és mindenkit bevonjanak a politikai átmenet folyamatába. Ötödik csapásirány abban áll, hogy a rezsim, a most még fennálló rezsim utánpótlási vonalait elvágjuk, szankciók révén tehetjük ezt. Ciprusban a külügyminiszterek egy héttel ezelőtt felkértek bennünket, hogy egy új szankciós kör tervei dolgozzuk ki. Azon vagyunk tehát, hogy biztosítsuk, hogy a rezsim ne kapjon támogatást, utánpótlást kívülről, ne tudja fenntartani a hadigépezetét és működtetni azt. Hatodik csapás irány, hogy felgyorsítsak a tárgyalásokat a fő partnerekkel, egy sor fórumon találkoztunk, és igyekeztünk a politikai átmenet gyakorlati lépéseit előrányozni. Ankarában, Isztambulban, Párizsban folytak ilyen találkozók, és nyilván New Yorkban is lesznek jövő héten, a Szíria Barátai nevű alapcsoport mentén, melyet Hillary Clinton amerikai külügyminiszterasszony hívott össze. Van egy akciócsoport is, amelyet szemben találkozott Genfben, és létrehozott egy dokumentumot, amely kedvünkre való, és különösen az országok szempontjából fontos ez, amelyeket eddig nehéz volt bevonni ebbe a folyamba, például Oroszország számára is elfogadhatónak bizonyult ez a dokumentum. A Morsi egyiptomi elnök úr kezdeményezése volt az, hogy a szaudiak, irániak, csörökök és egyiptomiak négyes fogatát létrehozza, és egy átmenetre vonatkozó tervet hozzanak létre, melyek révén Assad úr átadhatná a hatalmat Kajróban találkozott ez a csoport e héten. A szaudiak hivatalosan nem vesznek részt egyébként ebben a négyes fogadban, mert Szaudarábia külügyminisztere Al-Fasal eh, herceg nincs jó egészségügyi állapotban. Érdemes közelről is megvizsgálnunk ezt a kezdeményezést, mert ha Szaudarábia, Törökország, Egyiptom és Irán együtt egyfelé húz, akkor épp azok húznak egyfelé, akik mindkét oldalról nyomást tudnak gyakorolni. Úgyhogy ennek tényleg lehet komoly katalizátor hatása. Érdemes, hogy fenntartsuk tehát kapcsolatainkat ezzel a kezdeményezéssel, és közelről figyelemmel kísérjük lépéseiket. Aztán van egy hetedik csapás irány, több tagállam kérte, kért fel bennünket ennek megtervezésére, az, hogy a büntetőjogi felelősség ügyét megvizsgáljuk. A főképviselő asszony többször kimondta, hogy nem ment, ment, mentesült senki a, a jogi következmények alól, akár nemzetközi büntetőbíróság elé lehet vinni az ügyeket. Az átmenet politikai folyamatában lehet, hogy nem jó fenyegetni Assadot börtönbüntetéssel és a Genfi bírósággal. Igyekszünk kiérlelni az álláspontunkat ezzel kapcsolatban, ám a főképviselő asszony nagyon keményen fogalmazott, aki háborús bűncselekményeket vagy emberiség elleni bűncselekményeket el, az nem menekülhet a bíróságok elől, a következmények, jogi következmények elől. Az ENSZ emberjogi tanácsa Genfben benyújtotta első következtetését ebben az ügyben, amelyben kimondják, hogy megvan ok, az okunk arra, hogy háborús bűncselekményeket, emberiségei bűncselekményeket elkövetett a rezsim Szíriában. Pinyer úr vezetésével vizsgáló bizottság állt össze. Persze az ellenzék sem ártatlan, ez már látható a bizottság munkájában, úgyhogy itt nem ö, takarékoskodtak az ilyen eszközök bevetésével egyik oldalon sem. Felkészülve az Assad utáni korszakra, a Friends of Syria csoport egy újépítési munkacsoportot hozott létre Németország vezetésével. Két-három alkalommal találkozott már az a csoport, az EU is nagy figyelmet szentel. Ennek az újépítési munkacsoportnak az a cél, hogy fel, először is felmérjük milyen károkat okozott ez a több éve folyó konfliktus, és az új építés a gazdaság újraindításának fő pilléreit felvázoljuk. Hogy felkészüljünk a, az X plusz, az N plusz egyedik napra. És az utolsó csapás irányunk az ENSZ BT ez kapcsolódik. Nagyon nagy kudarc érzetet keltett a BT képtelensége egy állásfoglalás elfogadására. Holott erre szükség volna, hogy világosan elítélhessük az Assad rezsimet, és hogy ezáltal véget vethessünk a mészárlásnak. A nemzetközi jog alapján nagyon fontos, hogy egy NSBT határozat jön létre. Ám jól tudjuk, melyek állandó tag, tagállamok ellenzik, meg vannak más ugye BRIC, tehát hogy felemelkedő középhatalmak, amelyek szintén nem nagyon erőltetik ezt. Kínával, Szergei Lavrovval szemben kell kitapogatni, meddig mennek el az oroszok és a kínaiak, hogy a BT végül el tudjon fogadni a közeljövőben végre egy állásfoglalást, egy határozatot. Ezek ezek a területek, ahol jelenleg aktívak vagyunk, a főképviselőasszony és tábja, az idő sürget, a mészárlások folynak, égető a szükségessége a, a, annak, hogy lépjünk, az akadályok ismertek, reméljük, hogy számíthatunk az önök támogatására. Köszönöm, remek volt, mint mindig. Nagykövet úr, Szükségünk van a segítségére a szíriai menekültek esetében, vagy ügyében. Törökországban is élnek szír menekültek, de az, a török kormány segítségére is szükség van. Kérdés, hogy hogyan lehet segíteni Szíriának, hogyan lehet segíteni Szíriának abban, hogy a demokratikus átmenet útjára lépjen. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt lehetek. Nos, köszönöm a meghívásért. Szeretném elmondani azt, hogy mi eh, hogy látjuk a helyzetet, eh, hogy milyen hatása van ennek Törökországra. Nézzük először azt, hogy Szíriában milyen hatások érzékelhetők, illetve nézzük a török helyzetet. Valószínűleg a helyzet nem javulni fog, hanem folyamatosan romlani. Minden nap látjuk az atrocitásokat, a gyilkosságokat, a kezeink meg vannak kötve, ettől még frusztráltabbak vagyunk. Egyre el keseredettebb rezsim, és pontosan ezért kiszámíthatatlanok is. Így aztán különböző opciókat kell kidolgozni, akár a lehetetlennel is ö, számolnunk kell, aztán arra, arra is gondolnunk kell, hogy mi lesz majd a konfliktus után. Tudjuk, hogy a régióban milyen sorsa jutott néhány ország, tehát föl kell készülnünk arra is, hogy mi lesz majd, ha lezárul a véres konfliktus meg elképzelhető az etnikumok mentén, vagy a, az etnikum mentén, vagy a vallás mentén a, a különbségtétel, vagy megosztás. Jelenleg 80 ezer menekültel számolunk, de erre majd visszatérünk. Azt szeretnénk, hogyha megmaradna Szíria területi integritás, ez nagyon fontos számunkra. Fontos, hogy legyen egy igazi működőképes trans, átmeneti tervünk, hogy a hatalom átadást megfelelően le tudjuk vezényelni. Nem szeretnénk, hogyha etnikai vagy vallási különbségtétel diszkrimináció lenne, az, ö, lenne Szíriában. Nagyon fontos, hogy az ellenzéket egyesíteni tudjuk. Erre már történtek erre már történt törekvés, de Szíriában hagyomány szerint nincs ellenzék. Az ellenzékiek sokszor külföldön élnek, nagyon nehéz persze így velük a hazaiaknak tartani a kapcsolatot. Itt az, épp az ideje, hogy valahogyan megpróbáljuk egyesíteni az ellenzéket, mindenkit bele kell venni ide, tehát az ellenzéknek minden olyan emberre vonat, vonatkozni kell, vagy ki kell térjedni, akik nem, nem értenek egyet a rezsimmel. Van némi haladás, de sajnos sok időbe telik a folyamat. Nézzük a nemzetközi közösség fellépését. Mindenki az atrocitások ellen szólal fel, de kezeik meg vannak kenve, kötve. A biztonsági tanács nem úgy működik, ahogy kéne, szankciók nem járnak olyan eredménnyel, hogy megvédenék a szíreket. Nagyon sokan menekültek, el kellett hagyniuk hazájukat, lakhelyüket. Azonban olyan országok is vannak, akik nem értenek egyet a szankciókkal. Majd bebizonyosodik a történelem során, hogy jól döntöttek-e. Nos, mint említettem, több mint 80 ezer menekült van 120 ezer is volt egy időben a számok, de 35 ezeren visszatértek az országba. 12 menekült táborról tudunk, 8 már készen van, 4-et pedig építenek. Várjuk még, arra számolunk, azzal számolunk, hogy még 40 ezer menekült lesz, nem tudjuk pontosan, hogy a menekültek meddig fognak a táborban lakni az emberek azt gondolják, hogy Törökország meleg ország, de a tél azért ott is hideg, úgyhogy ott, ahol ezek a menekültáborok vannak, ott különösen hideg terek szoktak lenni. Kérdés tehát, hogy mennyi ideig maradnak ott ezek a menekültek, aztán mi lesz a létükkel? Megpróbálunk szolgáltatásokat biztosítani számukra, szociális szolgáltatásokat, internetet, oktatást, ezt próbáljuk elérni. Több mint 200 millió dollárt költöttünk erre a célra. Már eddig is. Aztán vannak olyanok, akik nek rokonai élnek a határon túl, tehát ezek a menekültek nem a menekültáborban laknak, hanem törökországi rokonaiknál. Sajnos a nemzetközi közösség segítsége nem elég, nem csak Törökországra hárul feladat, hanem a többi szomszédos országra is de a nemzetközi közösség többet is tehet. Az ENSZ menekültügyi főbiztosával kapcsolatban állunk, ügynökségével kapcsolatban állunk, illetve az EU-val is minden segítségnek örülünk, akkor is, hogyha ez közösségektől érkezik, akkor is, hogyha ez egyénektől. Vannak olyan, illetve egyéni külön országoktól, kaptuk már egyébként ilyen tagállami felajánlásokat, ennek nagyon örülünk. A legrosszabbra is föl kell készülni, elképzelhető, hogy még ellenőrizhetetlenebb lesz a helyzet, és lehet, hogy újabb menekült folyamok érkeznek. Próbálunk a szírekkel segíteni a határon is. Tehát mielőtt átlépnék a határt. próbáljuk tehát elérni azt, hogy felvívjuk a kapcsolatot már a határon, élelmiszert és más bocsátunk rendelkezésükre. Tehát folytatjuk az erőfeszítéseket ezen a területen, de nagyon oda kell figyelni például a, a terrorizmusra. Szíria segít a PKK-nak, jelenleg elszállásolja őket, és ők nagyon veszélyesek lehetnek, rendkívül nagy kárt okozhatnak Törökországnak, és hát Szíria most a PKK-t használja fel. Tehát kettős probléma állunk szemben, nem csak a menekültek áradatáról van szó, hanem egy biztonsági válság lehetősége is fenyeget minket. Ahhoz, hogy Szíriába fel tudjuk lépni, a nemzetközi közösség segítségére van szükség. Az ottani tevékenységeket vagy szankciókat mindenképpen ezt meghatalmazás útján lehet csak megtenni, egyébként ezek nem érvényesek. Migarelli úrhoz hasonlóan el kell mondanom azt, hogy súlyos a helyzet, elkeserítő, de kezeink meg vannak kötve, ennyit tudunk jelenleg tenni, jobban, ha mást is tehetnénk, segítenünk kell ezeknek az embereknek. Az ellenzék egyébként valószínűleg félig meddig magukra lesz hagyva, de azért őket is segíteni kell. Látjuk az atrocitásokat, nehéz pontosan átlátni, hogy mi történik, tájékoztatásunk egyre kevésbé részletes, most már csak a sajtóra hagyatkozhatunk, hiszen be kellett zárni a nagykövetségeinket, a helyzet nem javul. Nem hasonlít a helyzet az észak-afrikai helyzethez, hiszen valószínűleg elhúzódik ez a konfliktus, és ez még inkább aggasztó számunkra és önök számára is. Tehát mi hamarabb föl kell lépni. Mostan most ennyit, és kérdésekre szívesen válaszol. Köszönöm, nagykövet úr! Négyen iratkoztak fel a listára. Mindenki két percet kap. Van egy ötödik jelentkező is. Hatan vannak. Most már akkor csak másfél perc jut mindenkinek. Én is szeretnék feltenni egy kérdést, és élen is járok pontosságommal. Említette, hogy a az ellenzék mennyire föl van aprózódva. Nem világos, hogy pontosan hol a határ az egyik ellenzéki csoport és a másik között. Van igazi akarat arra vonatkozóan, hogy együttműködjenek az ellenzéki pártok. Fennáll a veszély annak, hogy az történjen, mint Líbiában. Kadafi halálával teljes mértékben felaprózódott az ellenzék, kis részekre töredezett mindenki a saját területe felett szerette volna a hatalmat gyakorolni. Aztán az Al-Qaida, al érkező hírek nagyon aggasztóak. Nagykövet úr, nyilván elgondolkodnak már a katonai fellépés lehetőségén is. Ön szerint az arab országok mennyire lennének hajlandóak arra, hogy egyfajta no-fly zont hozzanak létre Szíria felett, ugye, hogy ez Líbiában is történt. Gomes az. Látja? Köszönöm szépen, minden elé úr, köszönöm szépen, hogy kiemelt kiemelte ezeket a fontos pontokat. Nem csak logoztak, hanem politikai támogatást nyújtunk. Mindenképpen részes vagyunk ennek a csapatnak. Második pont, Irán, Iránnal is tegyenünk, Hát Irán ö, is támogatja Assadot. Azt úgy gondolom, hogyha ha Assad-tól megszabadulnak, akkor az sokat jelenthetne. Ezen kívül következő kérdés. Sikerül-e előre lépni az ENSZ reformok kapcsán? Mert láthatjuk ezt a tragédiát Szíriában, és ezt láthatjuk, hogy megvannak kötve a, van kötve a kezünk, ahogy ezt a nagykövet is mondta. Más is előfordulhat ez, hogyha nem szüntetjük meg a biztonsági tanácsban a vétót. Természetesen Oroszország és Kína nagyon rossz szerepet játszanak, főként Oroszország, de mi van Briz- Brazíliával és Indiával? Hogyha velünk is tárgyalnánk a biztonsági tanácson belül, akkor lehet, hogy más lenne a pozíciójuk. Nagykövet úr, hadd kérdezzem meg öntől, a katonai opciókat figyelembe véve, hiszen ez fenyegeti az ön országát is eltérte azzal, hogy hogy megvan-e a, a, a megfelelő felkészültség erre. Végezetül pedig ez ki fog -e hatni a PKK-ra, illetve arra, hogy egy önálló koordinációt szeretnének. Romero López kollega. Köszönöm szépen. Köszönet Mingarelli úrnak, hogy ilyen szorgalmasan beszámolt mindenről. És kérdésem, hogy szerintem valóban megtörténik-e minden annak érdekében, hogy véget vessenek a mészárlásnak. Ott van a Genfi példa, nem csak arról van szó, hogy a menekülteket el kell szállásolni valahol, hanem meg, meg kell védeni a civileket, meg kell, te kell tenni kell valamit a, politik, a, a foglyokért is. Ez a Genfi egyezmény a Genfi egyezményen már túlléptünk. Az emberek az emberek borzonganak össze, van, embereket terrorizálja ez a há, háború. Mindenképpen tenni kell valamit azért, hogy a nemzetközi emberi jogokat tiszteletben tartsák. Hogyha nincs egy ENSZ határozat ezért, akkor nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Ennyire egyszerű. Nagyon fontos ezt hangsúlyozni, így lehet, csak így lehet a mészállásnak véget venni. Ez a leges legfontosabb. A polgárokat gyilkolják le. Jó lenne, hogyha ezen terület egy kicsit hatékonyabbak lennének. Mi történik akkor, hogyha a Genfi egyezményt valaki nem tartja tiszteletben? Az ENSZ-nek nyilván fel kell tudni lépni ilyen esetekben. Hihetetlen atrocitások vannak. Hát ez, ezt nem lehet így hagyni. Ez a háború filozófiája. Ez itt a fő kérdés. Miss Lőzing. Please. Lőzing, asszony, tessék. Köszönöm szépen. Egyetértek az előttem szólóval mindenben mindenképpen meg kell akadályozni a mészárlást, és el is kell ítélni az ilyenfajta mészárlásokat. Nem értek azonban egyet, hogy nem fontos az, hogy az ellenzék oldaláról is megsértik az emberi jogokat, illetve mészállást végeznek. Sok kollega megkülönbözteti azt, hogy különböző ellenzéki csoportok vannak, habár mi mindig a rezsimről és az ellenzékről beszélünk, és egyértelmű számomra az, hogy konszenzuális opció, a tegyelási opció most már nem áll rendelkezésre. Ezt még egyszer szeretném megfogalmazni kérdésként, tehát most már tényleg nincsen lehetőség a tárgyalásos megoldásra. Az a Zeitungban tegnap megjelent egy cikk, amelyben arról írnak, hogy az ENSZ jogi biztosa mind a szír kormányt, mind pedig a felkelőket megvádolta az emberi jogok megsértésével. Itt kivégzésről, mészárlásról beszélnek, arról beszélnek, hogy a, a kormány ellenes erő gyerek katonákat mozgósítanak, toboroznak. A kérdés az az, hogy milyen opciót akarunk. Katonai beavatkozásról is beszéltek. Én szeretném elmondani ezt, hogy nem igazán lehet támogatni a katonai intervenciót. A kérdés az az, hogy milyen elben a beavatkozások. Beszéltünk a szaudarábiai képviselőkkel. Ma ők kimondták egyértelműen azt, hogy az iszlám erőket támogatják, és el tudjuk azt képzelni, hogy akkor ez az opció milyen irányba fog haladni ebben az országban. Tehát még egyszer felteszem a kérdést, milyen fajta demokratikus perspektívát lehet itt ö, ö, megfogalmazni, és milyeneket látunk itt. Hadzsi Georgió úr. One minute and a half. Másfél perce van, Hagyi György úr. Köszönöm először is Először is a szíriai mészárlás elfogadhatatlan voltára szeretném felfigyelni a figyelmet, különösen a fegyvertelen polgári áldozatok és a gyermekek meggyilkolása elfogadhatatlan. Nem látható a megoldás körvonalai nem láthatóak. Ugyanakkor a szétaprozódott ellenzéki erők miatt nagyon nehéz az alagút végét látni. A török nagykövethez intézném a kérdésemet, és Mingarele úrhoz. Úgy gondolom, hogy ellenmondásos a hozzáállásunk. Szíriában az ellenzékkel próbálunk tárgyalni, ugyanakkor látjuk, hogy a, a, a kormányzat milyen brutális eszközöket alkalmaz, hogy leverje a a felkelőket. Törökországban sem kiváló helyzet. Az állam körülbelül úgy reagál a PKK és a kurd kisebbség felkelésére, mint a szír rezsim. Ez nem ellentmondás. Egyik helyen a felkelő kisebbséggel támogatjuk, támogatjuk és tárgyalunk velük, a másik államban, Törökországban viszont nyugodtan nézzük, hogy az állam ugyanolyan sűrűs eszközökkel lép fel a kurd kisebbséggel szemben. Thank you. Köszönöm. Lizek képviselő, néppárt. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy napirendre tűztük Szíria jövőjének témáját. Mingereli úr szavait is jó volt hallani. Ám a mai helyzet a feladat az, hogy ezt a tragédiát meg kell állítani. A harcokat, a mészárlást azonnal be kell fejezni, hisz tragédia ez, ami folyik Szíriában. A konfliktus kisúszottak a kontroll alól, és oly módon eszkalálódott az aszadi rendszer és az ellenzéki erők között, odáig eszkalálódott, hogy úgy tűnik egyre inkább csak katonai eszközökkel lehet, lehet véget vetni ennek a mész öldöklésnek. Kérdésem az, Tudjuk-e vajon, mennyi fegyveres, mennyi lőszer, milyen, milyen katonai hardware áll a szadelnök rendelkezésére, és kap-e katonai támogatást, utánpótlást valahonnan, lőszert, üzemanyagot, külső fél részéről. Tudják, kire gondolok. A nagykövethez intézett kérdésem mi a helyzet a határőrizettel a szírtörök határon? Vajon a határ egy része a szír oldalon még mindig a kormányerők által ellenőrzött a határ, vagy, vagy az a határ oldalán teljes hosszát már a lázadók tartják ki kézben? Ez milyen lehetőséget jelent? A török hadsereg hogyan vesz részt mindebben? Részt vesz Alila asszony akkor. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek, hogy előadásaikkal segítettek nekünk. Kérdésem van Mingarelle úr felé. Észak-Afrikában annak idején ugye felléptünk, az arab tavasz után jön az arab ősz, a muzulmán világ továbbra is pezseg, és nem jó értelemben. Talán oda jutunk Szíria esetében, mint Líbiánál, legalább 500 olyan katonai fegyveres csoport van, amely fosztogat Líbiába, mindenféle atrocitásokat követel, ez nem megengedhető. Ön pontosan tudja, pontosan ismeri ezt a helyzetet. Mi a helyzet Szíriában? Kik azok, akik fegyverrel és mással ellátják a, fegyver, a fegyverben lévő feleket? Ki, kik az, akik az utánpótlást biztosítják? Azt mondják, hogy meg van kötve a kezünk. Mit lehet még tenni? F ugyanolyan katonai beavatkozásra van szükség? mert akkor ugyanolyan kormány jön létre majd Szíriában, mint Líbiában, vagy olyan, hely, olyan esetre vágyunk, mint Tunézia esete, vagy Egyiptom esete? Grazie. Miss Franziska Branner. Köszönöm, Franziska Branner asszony. Köszönöm. Az elején nem voltam amit elnézéseket kérem, mert libiai tisztviselőkkel találkoztunk, ezért késtem. Úgyhogy ha a kérdésem már volt válasz, elnézést kérek. ne félj. A menekültek ügyében szeretném megkérdezni. Sok olyan hírt hallottunk, hogy az EU pénzügyi támogatása vörös kereszten keresztül nem, élt el, nem éri el az áldozatokat, hanem itt-ott eltűnik zsebekben. Ellenzékiek elezték ezt. Ezek ugyan hírek, híresztelések, ám arról is hallottunk, hogy a vörös félhold szerepe ellenmondásos. Az tény, hogy nem sok segítség látszik megérkezni a helyben, a, helyben a baj, bajba jutottaknak. A, a térség állapota nagyban változna, hogyha Izrael megnyitná menekültek előtt határait. Kérdés az, ne, mi kellene nyomást gyakorolnunk, vagy kéréssel élnünk, vagy legalább érvelnünk emellett nagyban változna a, a menekültek helyzete, meg a térség dinamikája is. Ön szerint ez pozitív fejlemény volna, már Izrael megnyitná határait a menekültek előtt? Mr. Salafranca. Salafranca úr, utolsó. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon-nagyon érdekes ez a vita, és múlt héten a plenáris ülésen a, eljött a ülésre eljött a főképviselő asszony, ott is nagyon érdekes vita alakult ki a helyzetről. Azt hiszem, hogy ott megnyilvánultak a kollégák szándékai. Azt hiszem, hogy a biztonsági tanácsban a helyzet, illetve az Európai Unió helyzet, aki ugye mi inkább a, a belső válsággal vagyunk elfoglalva, a különböző választási helyzetek tagállamokban. Most mindez összességében gyakorlatilag azt a helyzetet eredményezi, hogy nem igazán lehet megoldani a helyzetet, ha csak nem egy nemzetközi fellépésen megpróbálja a szír rezsim elnyomni az ellenzéket, de továbbra is vannak halálesetek, hihetetlen hihetetlen gondot jelent az is, hogy a humanitárius segély nem éri el az országot. Szerintem nem csak a Nemzetközi Vörös Kereszt segítségére kell hagynunk, hagyatkoznunk, hanem konkrét lépésekre van szükség. Talán egy humanitárius folyosót is föl kéne állítani, voltak tagállamok, akik ezt már kérték, és jó lenne egy jó lenne repülési tilalmat is bevezetni, nem tudom, föl kéne deríteni talán azt is, hogy Libanonnak mi a szerepe a utánpótlás biztosításában, a fegyverekkel való ellátásban. Még egy dolog, mindenképpen támogatnunk kell Törökországot a PKK elleni harcban és a szír határvidéken elhelyezkedő katonai csoportokkal szemben. Törökországnak nagyon komoly pajzs szerepe van, a negatív következményeket ő nyeli el leginkább. Mingarelli úr, 7 perce van, vagy talán 8. Thank you. Merci. Köszönöm szépen a képviselőknek ezeket a kérdéseket. A legfontosabb pontokat érintették azokat a kapcsolatokat is érintették, amiket meg lehet kötni, azonban itt van egy probléma a politikai stratégiával, és ezt nem igazán lehet könnyen megoldani. Először is a kérdés, hogy mennyire lehet együttműködni az egyes ellenzéki csoportokkal. Itt van egyfajta törésvonal különböző helyeken. Először is a külső és a belső ellenzék nem mindig ugyanazt a véleményt képviseli. Ezen van egy törésvonal azok között, akik eh, fegyveres megoldást eh, akarnak, mert azt mondják, hogy nem lehetséges tárgyalások útján megbútatni a rezsimet. Van akik pedig azt mondják, hogy ha nyomást gyakorolunk, akkor még mindig lehet tárgyalni. Tehát különböző táborok vannak, és eh, természetesen vonal húzódik az egyes vallások között is milyen mértékben lehetséges most az, hogy ezt, ezeket a csoportokat egy fórumban tömörítsük? Szerintem nem lehet azt mondani, hogy ez lehetetlen lenne, viszont ezeket a különböző csoportosulásokat a csoportosulás, csoportosulásoknak kellene eh, lefektetnie az alapkövét a eh, politikai együttműködésnek a konfliktus után. Ezen dolgozik az Arab Liga, de Törökország is, amely számos csoporttal ápolt kapcsolatokat, az EU tagállamai közül is vannak olyanok, amelyek részt vesznek ebben a folyamatban, vagy akár a főképviselőasszony és a szolgálatai is vettek fel már kapcsolatot, illetve párbeszédet ápolnak különböző ellenzéki csoportokkal. Tehát a közös nevező, a közös tagyalási fórum még nem létezik, de mindezen eh, különböző táborok ellenére vannak ö, ö, lehetőségek, és remélhetőleg sikerül egy közös fórumot találni. Ez csak spekuláció természetesen, nem tudok most tények alapján végleges választ adni, többet nem tudok jelenleg kínálni. Amit pedig Gomes asszony elmondott, a, az Alkaida, kérdezte az elnök úr, Mingerelio, ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen fajta információm, Gyakran azt mondják, hogy eh, az Al-Qaeda sejtek, amelyek Irakban korábban tevékenykedtek, azok most Szíriában tevékenykednek, de erről konkrét információm nincs. A hivatalos információm nincs erről, tehát nem tudok eh, semmilyen plusz információt adni. Gomes asszony kérdésére válaszolva, Handraimi támogatása. A fő ö, eh, képviselő azt mondta, hogy mindenképpen támogatást nyújt Hendrémi úrnak, hogyha Damaszkuszban bármilyen fajta logisztikai segítségre, vagy anyagi segítségre szorul, azt megkaphatja ott. Ez az egyik dolog. Hogyha politikai támogatásra van szüksége, akkor bármikor ez mobilizálható, és végezetül A következő héten találkozik a főképviselőasszonynal is Irán tekintetében többfajta kommunikációs csatorna létezik Irán és a főképviselők között. Az atompárbeszéd kapcsán is számos találkozó volt Jalili úrral és ezen találkozó kapcsán és néha lehet más témákról is beszélni. A főképviselő asszony Irakkal is tart fent kapcsolatokat, az iraki külügyminiszterrel, Báki úrral is találkozott nemrégiben, és a külügyminiszterrel is találkozni fog a következő héten New Yorkban. Szebahi úrra, is, tehát az irakiakkal ápol kapcsolatot, ezen kívül találkozott az európai képviselőkkel, és az egyiptomi miniszter Mursi-val is, illetve a külügyminiszterei, illetve Mursi úr kapcsolatokat ápolnak Irakkal is, te, Iránnal is, tehát így is el lehet jutatni Iránhoz az üzleteket, azt illetően, hogy hogyan járultna hozzá Irán ideális esetben a szíriai konfliktus megoldásához. Az Egyesült Nemzetek egy másfajta össze, összetételben a biztonsági tanács az ilyenfajta témákat, mint Szíria könnyebben megoldhatná, viszont ez a vita már túlmutatna a szíriai kérdésre, és ezek kapcsolatban sokat nem tudok most mondani. A Genfi egyezményt betartják-e? Nem, ezt ön is tudja, hiszen a Nemzetközi Vizsgálóbizottság az emberi jogi Szababban megállapította azt, hogy valószínű, hogy háborús büntetteket követtek el, és emberiesség elleni büntettek is történtek. Hogyha azt mondom, hogy az ellenzék sem hibátlan, akkor az nem azt jelenti, hogy én az Assam rezsimet, illetve az ellenzéket egy kalap aláveszem, hanem azt mondom, hogy az Assam rezsim főként hibás az elkövetkezett bűnöket, viszont az ellenzéknek eh, egyértelműen neki kell mondani, hogy nem, eh, mi sem eh, hunyunk szemet az, a, az ő általuk elkövetkezett esetleges büntettekért. A Nemzetközi Büntetőbíróság esetében lesznek-e perek, bizonyára nem lesz büntetlenség, és ugyanezt követeli a főképviselő asszony is. Lavrov orosz külügyminiszterrel is beszélt, és neki is elmondta egyértelműen, hogy sajnálatos az, hogy a biztonsági tanácsban egy ilyenfajta blokkát alakult ki. Az EU-Kína találkozó holnap van, és Van Rompuy, Barroso, illetve a főképviselő asszony is el fogja ezt mondani a kínai tárgyaló feleknek, hogy sajnálatos ez a blokkát a biztonsági tanácsban. Ez meg fog bizonyára történni, de több lehetőség a további sikerkelésére nincs. További kérdés, van-e még tárgyalásos megoldási lehetőség? Sokan azt mondják, hogy hat hónap ezelőtt még lett volna, most már túlságosan késő van, hogyha így látjuk, akkor mit lehet még tenni? Katonai szakértők azt mondják, hogy rövid távon nem tud győzelemre jutni az ellenzék ezen kívül. Összességében elismerik azt is, hogy a katonai beavatkozás kívülről rövid távon eléggé valószínűtlen, még akkor is, hogyha lenne jogi alap erre, hogyha nem lehetséges egy ilyenfajta katonai beavatkozás, és az ellenzék sem nyerhet, akkor nincsen másfajta kiút, nem erkölcsi kérdésről van itt, nem arról van szó, hogy akarunk-e tárgyalni vagy sem, hanem arról, hogy mi a politikai realizmus lehet, hogy nincs más esetben más opció. Több vasat lehet a tűzben tartani, és hogyha a biztonsági tanács a jogi alapot talál más eljárási módokra, akkor természetesen akkor azt is lehet követni, e- ez egyértelmű. Katonai támogatás Szíria számára, a szíriai rezsim számára, még egyszer hangsúlyozom, nem vagyok katonai szakértő, bizonyára többet tudnak önök erről, mint én. De annak alapján, amit hallottam és olvastam, az Assad rezsim már most sem létezhetne, hogyha két nagy állam nem támogatná logisztikailag is, illetve katonailag is ezt a rezsimet. Azt is kérdezték, hogy Ugyanezt fog történni el, mint a többi arab ország esetében. Egy kicsit árnyaltabb képet mutatunk az arab tavaszról, nem minden rózsás, de nem lehet mindent elvetni. Líbiában megdöntötték az önkényuralkodót, és egy politikai átmeneti kormány jött létre, választások is lezajlottak, ahol létrejött egy kormány a demokratikus választások alapján. Ezt is elfogadhatónak kell tartani. És egy olyan ország, amely e, évek óta a diktatúrában élt, ez ilyen ország számára ez nem is olyan rossz. Tunéziában, Libiában, az arab e, tavasz országaiban persze vegyes a kép, naív lenne azt mondani, hogy azok az országok, amelyek autokrát rezsimben éltek évek során, amelyek diktatúrák voltak, hogy ezekben az országban minden egyik napról a másikra megváltozik. Természetesen lesznek visszaesések is, de összességében nem rossz az, ami történt, és Szíriában is, hogyha hasonló dolog alakulhatnak ki, az nem lenne rossz a szírek számára. Brandner asszony kérdezett a humanitárius segítségnyújtásról, a Vörös Keresztről. Talán az ECO kollégák tudnak erről többet mondani. Hogyha hallok ilyeneket, akkor ezeket az információkat többet tudok önöknek mondani, viszont erről nem hallottam még, amit ön említett. Nem tudom tagadni se e- ezt, hiszen nincs erről információm, de megerősíteni sem tudom ezt, hogy csak kapok információt, akkor azt átadom a kollégáknak is, és megvizsgáljuk a helyzetet. Második kérdésére válaszolva, ezt a kérdést nem igazán tudom, nem tudom, lehet arra kérdezni, hogy a nyissák-e meg a határukat. Nem tudom, hogy ezt kellene kérnünk az izraeliektől, hogyha e, megnyitják a határt, az további nehézségeket okozhat biztonsági gondokat okozhat Izrael számára. De hogy egy ilyen kérdést tudnánk-e intézni Izraelhez, megkérdezem ezt majd a kollégáimtól, elgondolkodunk ezen, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki a parlament részéről egy képviselő, mint például Brandner asszony, ezt így gondolja, akkor ezen el fogunk komolyan gondolkodni. Franka úr, humanitárius koridor, a, bu- a pufferzóna, a humanitárius folyosó kialakítása, anélkül, hogy a szír rezsimehez hozzájárulna, akkor azt biztosítani kellene, vagyis ez azt jelenti, hogy csapatokat kellene oda küldeni, nemzetközi mandátumra lenne szükség, nemzetközi jogi alapra lenne szükség, és ez már ismételten a biztonsági tanácshoz vezet mennünket. Hát nem igazán van az a benyomásom, hogy ez sikerülhetne figyelembe véve az oroszok, illetve a kínaiak hozzáállását, nem hiszem, hogy egyik napról a másikra sikerül megteremteni a jogi alapot erre, illetve ezt biztosítani. Nem, nem azt mondom, hogy el kell vetni ezt az ötletet, de a jelenlegi helyzetben így áll a helyzet, még akkor is, hogyha elfogadhatatlan ez a jelenlegi helyzet, hiszen mindennapos a vérontás de mindenképpen nyomon fogjuk követni ezt a munkát. Excellence. Mr. Ambassador. Nagykövet úr. Köszönöm, elnök úr. Igyekszem reflektálni gyorsan a kérdésekre. Szóval most szorít az idő. Mingreli úr elég sok mindent elmondott, nem kell megismételjem. A katonai opció és a repülési tilalmi övezet ügyét érintették meg, hogy az arab államok tehetnének-e többet a katonai opció és a repülés tilalom hosszú tárgyalások szóltak erről. Sokan úgy gondolják, ez van a, a jó kezdet a nyomásgyakorlás tekintében. Külügyminiszterünk néhány héttel ezelőtt New Yorkban járt, és beszélt arról, meg kéne találjuk a módját a, a teljesen nem célzott szűnyegbombázásoknak. De a BT megakadályozta ezt a fellépést hogy egyedül lépjünk, vagy néhány, csak néhány ország lépjen, az elképzelhetetlen. A BT-nek kell jóvá hagyni egy egyen akciót, ahogy ezt láttuk Líbiában és máshol is. Ha csak ha nincs BT határozat, nincs katonai lehetőség. Ha bármely ország lépne, azonnal bírálnák. Először talán megtapsolnák, de aztán rögtön mindenkinek ilyesne ennek az országnak. Ami a PKK-t illeti, meg meglepett az a kérdés. Hagyi Gyorgyi úr kérdése meghökkentett. A szíriai és a törökországi helyzet nem összehasonlítható semmi módon. Szíria nem engedett meg semmiféle ellenzéket, elfolytott minden ellenzéket, és az, ez a helyzet annak tudható be, hogy sosem volt ellenzék. Még Törökország egy demokratikus ország. Nincs mit mondani erről többet. A PKK tevékenységét illetően nem véletlen, amit látunk. A PKK terrorista szervezetként ismerte el az Európai Unió is, meg a 27 tagállam is, és nem ők képviselik a kurdokat, ők egy terrorista szervezet. Úgyhogy támogatom Szalafranka úr megjegyzését, illetve azt, hogy az Európai Unió támogatja az Törökországot a PKK-val szemben. Ami a határőrzetet illeti, igen, egyes határszakaszok az ellenzék kezében vannak az ő oldalukon. Míg egyes határszakaszok a rezsim kezében vannak, a szíreknek azért engedjük meg, hogy Törökországba jöjjenek, mert egy ideje vízumentes rendszer van a két ország között, úgyhogy könnyen utazhatnak Törökországba. Igen, egyre inkább polgárháborúnak tűnik a helyzet, talán úgy is kéne nevezzük, hogy polgárháború folyik Szíriában, de ez nem változhat azon a tényen, hogy magunk szakállára nem lép, nem be. Ahogy Minger előről is mondotta, jelen körülmények között nem lehet beavatkozni katonailag. Hogy aztán hogy változtatunk a helyzeten? Nos, az ellenzékre kell támaszkodnunk, ennyit tehetünk most. Az ellenzéknek kell összeszednie magát, Katonai eszközöket nem tudunk nyújtani, csak humanitárius segítségnyújtásról lehet szó, szervezeti segítségről, a, a, az ellenzék képviseletének megszervezéséről, segítéséről, ez ennyit tehetünk. De jelen pillanatban lehet, hogy még a, dolognak, dolog még romlani fog. És lehet, hogy tovább fog romlani a helyzet, és amikor teljesen kicsúszik majd a kézből, akkor léphetünk majd. Tehát bármely erőfeszítés legyenek ezek az EU részéről, más tagállamok részéről, meg kell győznünk a még habozókat arról, hogy lépnünk kell, különben a történelem fekete lapjára kerülünk. Láttuk, mi történt Boszniában, Afrikában, a világ más részein. Lépnünk kell, de csak bizonyos körülmények között léphetünk, sajnos ez a helyzet. Nem tudom, hogy kihagytam -e egy valamelyik kérdésre, nem reflektáltam. Menger úr azt hiszem, hogy válaszolt, meg én is. De ha van még kérdés, kérem, tegyék fel. Thank you, Mr. Ambassador. Köszönjük szépen Mingarelli úr, köszönjük szépen a nagykövet úrnak is. Informális eszmecserére kerül sor a Máli miniszterrel néhány perc múlva. Köszönöm szépen.